Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy kicsit késve indulunk annak érdekében, hogy többen megérkezzenek, és több frakció legyen itt eh, képviseltetve, de én azt gondolom, hogy legalább most már minden frakcióból van itt egy-egy ember. Nagyon örülök eh, annak, hogy eh, ma délelőtt itt van körünkben Geri Gensler úr, aki az elnöke az amerikai Commodity Futures Trade Commissionnek, amely gyakorlatilag a szabályozó hatóság Amerikában, mégpedig a származékos piacnak a nagy részét ők szabályozzák. Gensler úr pedig előadja majd azt, amit, amit írásban megkaptak tegnap, de ma is beszerezhető egy példánya. Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanezt fogja felolvasni, tehát kérem, hogy figyeljék, mit mond, mert nem feltétlenül írt le mindent, amit mondani akart, és utána pedig lehet kérdéseket intézni hozzá. Nagyon örülünk, hogy itt van, és el tudja nekünk mondani, hogy Amerikában hogyan is tervezik, milyen lépéseket terveznek ezen a fontos területen. There we go. Uh, uh, good morning, uh, uh, Jó reggelt kívánok Bowes asszonynak, illetve a ECON bizottság tagjainak. is köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy az OTC-kről beszélhessek ma reggel, ezeket swapoknak is nevezük. Szeretnék bemutatni két lányomat, Lít és Izabelt, akik szintén itt vannak a mai napon, hiszen most éppen az iskolai szünidő, ö, töltik, és itt vannak velünk, így szórakoznak. The uh, 2008 financial crisis, of course, was global in nature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 illetve a pénzügyi szabályozási rendszer is megbukott a 2008-as pénzügyi válság kapcsán. Európában és az Egyesült Államokban nagyon sokan semmilyen kapcsolatban nem voltak a derivatívákkal, illetve a pénzügyi szerződésekkel, és mégis ezek érintették életüket. Az OTC-k álltak a 2008-as pénzügyi válság középpontjában, a pénzügyi rendszer tőke áttétellel emelkedett, és így kevesebb tőke, nagyobb kockázatot kellett, hogy lefedjen. Az AIG 180 milliárd dolláros segítséget kapott, míg két trillió dollárnyi derivatívát kezelt, nem megfelelő módon, Londonból vezérelték, és az egész pénzügyi rendszerhez kapcsolódott ez az intézmény, és majdnem megbuktatta ezt a rendszert. Ahogyan később megtudtuk, az AIG segély nemzetközi bankok segítségével került folyósításra. Az OTC célja kezdetben az volt, hogy csökkentse a kockázatot, végül mégis a kockázat emelkedett az állampolgárok számára. A földrajzi határok nem szabnak határt ennek a problémának, ezért nemzetközi megközelítésre van szükség. Szorosan együttműködtünk eddig is, és remélem, hogy így lesz ez a jövőben is. Köszönöm az elnök asszonynak, hogy meghívott ide a mai napon. Mielőtt a reformokról beszélnék, hadd szóljak egy-két szót a szabályozási rendszerünkről. Az 1930-as években, a válság idején Franklin Roosevelt a kongresszusban két szabályozót hozott létre, az egyik az értékpapír felügyelet és tőzsde felügyelet, a másik pedig a Commodity Futures Trading Commission, ez pedig a tőzsdén forgalmazott származékos papírokat szabályozta. A CFTC egy független szabályozó szervezet, és ilyen jellegében, illetve ennek vezetőjeként szólok itt a mai napon. Célunk az, hogy megfelelően működjön a piac, a csalás ne fordulhasson elő, és semmilyen más visszaélés se fordulhasson elő. Az elszámolóház segítségével próbáljuk szabályozni ezt a rendszert illetve felügyeljük a, a rendszert, megpróbálom meggyőződni arról, hogy a szabályokat betartják. A derivatívákkal kapcsolatos innovációk az 19. század közepén indultak, és az 1930-as években létrehozott szabályozók irányították, a 80-as években pedig változás történt ebben a rendszerben, itt jelentek meg az úgynevezett OTC-k. Ezek az OTC-k, OTC derivatívák nem szabályozottak igazából sem Ázsiában, Európában, sem, Egyesült, sem az Egyesült Államokban. Most pedig, mintegy 30 évvel később szabályozás született, tehát az elmúlt, elmúlt 30 esztendőben szabályoztuk az OTC-ket, azonban ez sok vitát keltett. Most ezzel fogunk foglalkozni. 600 trillió dolláros piacról van szó, hogy megértsék, hadd mondjam el, itt minden egyes dollár 12 dollár, dollárt hoz. Úgy, érte, úgy érzem, hogy most szabályozni kell ezt a piacot, meg kell reformálni, ugyanúgy, mint más területeken is reformra van szükség. Úgy érzem, hogy nemzetközi és átfogó reformra van szükség, ezért nagyon is helyes, hogy tavaly szeptemberben vagy októberben, amikor a G20-ak vezetői összeültek Pittsburghben, Pittsburghben, akkor megegyeztek abban, hogy a standardizált OTC derivatívák tőzsdei forgalmazását szabályozzák, illetve elektronikus kereskedelmi platformokon történjen ez a szabályozás. Úgy érzem, hogy átfogó szabályozási reformra van szükség, amely minden kereskedőre és minden termékre kitér. Ez azt jelenti, hogy az értékpapír, illetve a különböző pénzügyi, pénzügyi termékeket is szabályoznia kell illetve a swapokkal is foglalkoznia kell ennek a rendszernek. Három kritikus elemre szeretnék kitérni. Az első a kereskedők szabályozása, a második az átláthatóság megvalósítása, a átlátható kereskedelmi platformok segítségével, illetve a harmadik a központi elszámolóházak rendszere. Hadd beszéljek sorban ezekről. Először is, ami a derivatívák kereskedőit illeti, nagyon fontos, hogy ezek általában nagy nemzetközi bankok, amelyek nagy tőkével dolgoznak, és kétoldalú kereskedelmi tevékenységeket regisztrálnak. Az általuk megvalósított tranzakciók nagy kockázatot képviselnek, mint egy 14 nagy pénzügyi intézményről beszélünk, amelyek dominálják ezt az üzletet, ö, ezt, a, ezt a szektort, 5-6 ebből az Egyesült Államokban található, egy többi 5-6 pedig Európában és Ázsiában. Ezek az intézmények túlságosan nagyok ahhoz, hogy megbukjanak, és ezek a derivatív, derivatívákkal kapcsolatos szerződések révén összekapcsolódnak. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy szabályozzuk a kereskedőket, megfelelő szabványokat, standardokat vezessünk be, különösen a dokumentáció területén. Így a kockázatot csökkenthetjük. És végül a kereskedők tekintetében hadd mondjam még el, hogy nagyon fontos, hogy a megfelelően, megfelelően regisztráljuk a tevékenységüket, dokumentáljuk ezeket, hogy pontosan látható legyen, hogy, hogy milyen tevékenységeket folytatnak. Másodszorban az átláthatóságra kell nagy figyelmet szánnunk, és ez csak úgy valósulhat meg, hogyha a tranzakciók szabályozott kereskedelmi platformokon történnek. Ha jól tudom, akkor később az év folyamán foglalkoznak majd ezekkel a kérdésekkel, a tőke, tőkével kapcsolatos kérdésekkel. Itt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy az átláthatóság rendkívül fontos. Azonban jobb árképzésre, illetve a tranzakciók megfelelő átláthatóságára van szükség. Hadd említsem meg, hogy itt 16 hónappal ezelőtt az úgynevezett toxic assets-ről beszéltünk az Egyesült Államokban, és ezek érték, érték vesztett értékpapírok, amelyek nagy kockázatot képviselnek. Nagyon fontos a megfelelő dokumentáció, és a kongresszusban illetve itt önök, önöknél is ezt az átláthatóságot, átláthatóságot kell megerősíteni. Harmadsorban az elszámoló házakról szeretnék beszélni. Az, ez, a 19. század végén egy újdonságként jelentek meg az elszámoló házak, és ez a tranzakciós felek között próbálta a kereskedelmet segíteni. Az elszámoló ház a nagy recesszió idején, illetve a, a 2008-as pénzügyi válság, illetve a világháborúk idején is nagy segítséget jelentettek az elszámolóházak. Nem tökéletesek ezek, azonban nagyon sok vihart tombít, tompítottak, mint egy száz év alatt. Tehát úgy érzem, hogy ez a legjobb módja a kockázat csökkentésének, a, természetesen a kereskedők szabályozása, illetve az átláthatóság mellett. Nem szabad az elszámoló házakat konkrét földrajzi területekhez kötni, mert ez a hatékonyságát csökkentené a tőkepiacoknak. A legfontosabb dolog itt az, hogy meggyőződjünk arról, hogy itt Európában, illetve az Egyesült Államokban a szabályozók hozzáférnek az információhoz, az elszámolóházak dokumentációihoz, és így csökkenthetjük a kockázatot. Elkerülhetjük azt, hogy az adófizető állampolgárok bajba kerüljenek. Most pedig szeretnék áttérni egy-két konkrét konkrét dologra, a credit default swapokra röviden. A kereskedőket szabályozzuk, átláthatóságot kívánunk létrehozni, illetve elszámoló házakat próbáljuk szabályozni, átláthatóvá tenni. Azt hiszem, hogy ez nagy mértékben segíti majd az OTC piacot, ugyanúgy, mint a többi pénzpiacot, de lehet, hogy ez nem elegendő. A CDS, a Credit Default Swap, nagyon különleges jellemvonásokkal rendelkezik és ezért hasonlíthatók a kötvényekhez, illetve az államkötvényekhez is. A bankok figyelembe kell, hogy vegyék a tőke igényeket, például a biztosítási, terület, biztosítási termékek területén is. Itt a prémiumok elég kismértékűek a CDS-ek esetében. És aztán előfordulhat, hogy megbukik a cég, vagyis egy jelentős veszteségre kerül sor. Kicsit olyan ez, mint, mint a biztosítóknak a, a tőkéje, illetve tőke felhasználása, tehát más egy kicsit, mint a normális bankpapírok. És aztán ugye az a kérdés, hogy a credit default swapok azok jelentenek-e veszélyt. Mi itt Amerikában átvizsgáltuk ezt a kérdést, és úgy gondoljuk, hogy Természetesen vannak spekulátorok, spekulánsok a piacon, hogyha valaki például az olajár kockázatait ki akarja küszöbölni, akkor a partnere egy spekuláns. De hát a manipulációtól meg kell védeni a piacot, tehát azt javasoltuk, hogy a szabályozó hatóságok rendelkezzenek olyan jogosítványokkal, amelyek a csalásokat ki tudják küszöbölni ezen a piacon, tehát a credit default swap piacon. Ez hasonlatos, mint a többi piacok garanciarendszer. Emellett javasoltunk még ennél valamivel többet, nevezetesen azt, hogy a Securities and Exchange Commissionnek legyen úgynevezett position limit meghozatali vagy megszabási hatásköre, tehát egy cég bármilyen papírt is gyűjt össze, és ezekkel végez tranzakciókat, akkor annak a, pozícióját be lehessen határolni. A ház elé tehát ilyen javaslat került, a ház ezt elfogadta, majd kiderül, hogy a szenátus mit kezd ezzel. Nos, természetesen van helye kivételeknek, és beszéltünk nagy cégekkel és bankokkal is, akik azt mondták, hogy örülnek a reformoknak, de lehetünk-e kivételek mi? Nem tudom, hogy önöknél is ez megtörténik-e, hogy kérik az adott cégek, hogy ők élvezzenek kivételes elbánást. Önöknél is előfordul, úgy látom. Jól van. Hát nálunk is. Nos, ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a lehető legtöbb tranzakciót az átlátható elszámoló rendszerbe kell behozni, Eh, és ezek az úgynevezett end-user exemption eh, sajnálatos módon különböző aggályokat vetnek fel, például a költségek vonatkozásában. Én egyébként azt gondolom, hogy a költségek már benne vannak a eh, szerződésekben, de másoknak más a véleményük. Hogyha benhagyjuk a kivételeket, vagy benhagynánk a kivételeket, akkor sajnálatos módon ez aláásná a reformokat. 2008-ban pedig éppen azt láttuk, hogy ha nincsen széles körű reform, akkor valójában az adófizetők azok, akik garanciát vállalnak a bankokra, és nem ezt akarjuk. Tehát alapvetően nyilván a politikán múlik, hogy lesznek-e kivételek, de ha lesznek is, akkor legyenek a lehető legszűkebbek. Hadd mondjam el, hogy akkor Amerikában hogy szeretnénk eljárni,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 Nos, a tranzakciók a dílerek, illetve a nem pénzügyi vállalatok között például szolgáltató nyújt, szolgáltatás nyújtó kiskereskedők, nos, ez az összes tranzakció 9%-a, de 57%-a az összes tranzakciónak eh, az a dílerek és a pénzügyi intézetek között zajlik. Eh, tehát nyilvánvalóan ezeket a tranzakciókat kell beemelni az ellenőrzött tranzakciók körébe. Eh, tehát ha egy nagy bank, egy nagy nagy biztosító cég vagy hedge fund közti tranzakcióról van szó, nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez kimaradhasson Eh, az elszámolásból. Eh, természetesen eh, lehetnek különböző érvek, mondjuk a, a légiközlekedési iparban. Biztos vagyok, hogy itt is vannak lobbisták, akik más példát mondtak volna, vagy szeretnének más kivételt elérni, vagy mentességet elérni. Nos, mielőtt befejezném, hadd beszéljek a származékos OTC derivatívákról. Erről is sok vita volt már, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben mit is lehetne tenni ezekkel, különös tekintettel a görög adósságválságra. Nos, ebben a derivatívák valóban bizonyos szerepet játszottak, ez a hírekben is elhangzott, és a sajtó azt írta, hogy az országok is használtak derivatív tranzakciókat az off-market tranzakciók keretében. A derivatíva egyébként általában egy kockázatkezelő módszer, de legalábbis egy cég Görögország egy milliárdos kölcsönt valójában elbújtatott egy derivatívában, egy derivatíva ügyletben. A Wall Street-en is dolgoztam, tehát tudom, hogy hogyan képzelhető ez el, ha valaki a meghallgatás után kíváncsi rá, annak elmondom. Nos, eh, azt gondolom, hogy az ilyen off-market tranzakciókat eh, tehát egy valami valami fajta központi elszámolás alá kellene vonni, és akkor nem lehetne gyakorlatilag észrevétlen az egymilliárdos bújtatott kölcsön, mert hát annak valami fajta garanciája vagy lefedettsége kellene, hogy legyen. Nyilvánvalóan a hatóságoknak pedig megfelelő hatásköröket kell nyújtani annak érdekében, hogy olyan magas tőke előírásokat szabjanak meg, amely az ilyen tranzakcióktól elrettent. Tehát tehát még egyszer megköszönném az elnök asszonynak ezt a munkát, illetve a meghívást. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi koordináció jól működik. Gyakorlatilag ugyanúgy gondolkozunk, bár a kultúráink és a politikai rendszerünk eltér, de azt gondolom, hogy ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdenünk, hogyan lehet tehát az adófizetők kockázatát, kitettségét csökkenteni, és hogyan lehet az átláthatóságot növelni ez az egész derivatíva piac, ez rendkívül komplex, de azt gondolom, hogy együttesen az év végére eh, vissza tudunk térni a kiindulási eh, helyzethez, vagyis ahhoz, hogy ne eh, kelljen mindenfajta kockázatot az adófizetőknek vállalni. Köszönöm. Thank you very much. That was uh, extremely helpful. Köszönöm szépen, ez egy rendkívül hasznos előadás volt, és már is nagyon sokan jelentkeznek, hogy kérdéseket tegyenek fel, és akkor egyesével menjünk, jó? Ehm, hogyha hogyha pedig kevés lesz az idő, akkor csinálunk kérdést csokrokat. Ehm, Ferreira, Bullman, Swinburne, Arlene McCarthy, Pavonch Beres, um, ehm, Pascal Campin has just signalled. Anybody else? Mm -hmm. um, okay. Uh, Antolin Sanchez Prezado, Mrs. Podimata, Catherine Styler, Sven Giegold. Anybody else? <laughs> Vicky Ford. Uh, Még Vicky Ford is, igen. Nos, akkor kettesével csoportosítsuk a kérdéseket. Uh, Liz. Well, thank you very much. Köszönöm szépen uh, azt, hogy eljött, uh, elnök úr és hogy ilyen nagyszerű előadást tartott. Egyszerű a kérdésem mégis um, viszonylag szélesen értelmezhető. Ön említette, hogy a vállalkozások nem ismernek határokat, most pedig a válság után mind az európai, mind az amerikai oldalon mi azt szeretnénk, hogy gatyába rázzuk a dolgokat. E, nem gondolja, hogy éppen itt az ideje annak, hogy valami fajta struktúráltabb módon próbáljuk az administratív eljárásainkat összekötni az Atlanti-óceán két partján, különös tekintettel arra a tényre, hogy az óceán mindkét partján eh, nagyon bonyolultak az eljárások, és éppen ezért érdemes lenne eh, a különböző kiegyensúlyozatlan helyzeteket el kerülni, amelyek a hatóságok különböző munkastílusából, módszeréből fakadnak. Vagy most tesszük meg, vagy soha. Tehát ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi az ön véleményére, hogy milyen fajta eh, kapcsolatokra van szükség az óceán két oldalán eh, a hatóságok között annak érdekében, hogy egy koherens új szabályozó keret eh, jöhessen létre, beleértve a Bázeli Bizottság és egyéb nemzetközi megállapodások megállapodások rendelkezéseit is. Köszönöm, tehát ez lenne a kérdés. Azt hiszem, hogy elég sok minden tartalmazott ez a kérdés, próbálja úgy de kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Kánszler úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. A szocialisták és demokraták nevében üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Nagyon örülök annak, hogy elmondja gondolatait, ötleteit. Rámutatott az európai, illetve az Egyesült Államok beli rendszerek hasonlóságaira, és rámutatott arra, hogy mindenki azt várja, hogy más szereplőket szabályozzunk, nem önmagunkat. Illetve nagyon sokat beszélünk a szabályozási reformról mostanában, de akkor, amikor konkrétumokba szeretnénk bocsátkozni, akkor mindenki azt, azt mondja, hogy op, itt ez túlságosan bonyolult, túl nehéz ezt szabályozni, nem tudjuk ezt megtenni. A kérdésem tehát az, hogy ön szerint, amikor kikerül ez a csomag a szenátusból, akkor hogyan fog kinézni, mit fog tartalmazni? A másik kérdésem pedig a szabályozó szerepét illeti. Az önök elképzelésében ez a szabályozó egy olyan intézmény, amely nagyon szigorú kötelezettségeket vázol fel, vagy pedig egy rugalmas hatóságról van szó, amely rugalmasan kezeli a, a piac különböző szereplőit, illetve a piaci szituációkat. És végül az utolsó kérdésem. Európában az a pletyka járja, és nagyon sok vita övezi ezt a kérdést. Beszélt az árucikkekről, beszélt a termékekről, a szabályozókról. Mi a helyzet akkor, hogyha kimaradnak, a, kimaradnak az árucikkek ezekből a szabályozásokból? Köszönöm, nagyszerű kérdések voltak. Nos, ami a nemzeti együttműködést illeti, nagyon jól együttműködünk Nos, tehát továbbra is próbáljuk vizsgálni ezt a kérdést, és együttműködünk Ehm, nyilván ugyanazt a lehetőségeket vizsgáljuk, ugyanazokat a lehetőségeket, ehm, magasabb tőkeelőírások, stb. Ehm, nos, amikor előre akarunk lépni, akkor azért néhány dolog fontos. Olyan szabályok, az elfogadott szabályok, bárhol is fogadják el azokat, azok átláthatóak legyenek a másik oldalról is, tehát a mi szabályai, határaink azok legyenek értelmezhetőek itt is, és fordítva, ugye, mert 14 nagy derivatíva díler van a világon, amelyek globálisan működnek, és irodáik vannak Párizsban, Brüsszelben, Londonban és természetesen a hatóságoknak is szükségük van a róluk szóló információkra. Nos, természetesen én úgy gondolom, hogy a hatóságoknak rugalmasságot kell adni, e, meg tudják vizsgálni, hogy megvan-e a megfelelő tőke a tranzakció mögött, e, átmegy a központi elszámoló rendszeren, e, de úgy gondolom, hogy az amerikai amerikai eh, hatóságnak részt kell vennie az elszámoló eh, ház működésének vizsgálatába, illetve abba is, hogy eh, egyáltalán milyen tranzakciók kell, hogy azon átmenjenek. Nos, ami a szenátust illeti, én optimista vagyok. Szerintem az amerikai elnök még az idén aláírhatja majd a törvényt. Önök úgy gondolhatják, hogy a mi politikai folyamataink lassúak, tehát ez egy nagy demokrácia, és Amerikában így születnek a, a szabályok, a törvények, de úgy gondolom, hogy még idén meg fog születni, mert azért van ott konszenzus is, tehát a dílerek viselkedési kódexe, illetve a tőke elvárások, a letétre vonatkozó elvárások vonatkozásában. Nos, ami a, azt illeti, hogy mire terjedjen ki a, a clearing, ott az end user exception a nagy kérdések. Én úgy gondolom, hogy ne legyenek ilyen kivételek, a nagyvállalatok lobbiznak erősen, a házban elfogadott törvényben van néhány végfelhasználói kivétel, Eh, remélhetőleg a, a pénzügyi eh, eh, szervezetekre azért ez ki fog terjedni teljességben. A másik dolog, vagy az utolsó dolog pedig az átláthatóság követelménye a ház anyagában ez szerepel, a, a G20-as nyilatkozatban is szerepel. Wall Street viszont utálja ezt az ötletet értik azt a szót, hogy allergiája van tőle, ugye? E, nos, e, ez azért, mert az információs előnyt ez, ez e, elmozdítja, és nem akarják ezt az információt a, a nyilvánosság felé feltárni. E, igen, e, commodity az áru e, cikkek kérdése. Nos, árutősdék kérdése. Nos, azt le kell fedni. Mi már a 1920-as évektől a commodity lefettük, és az az érdekesség, hogy annak idején mindent a tőzsdén kellett csinálni, nem lehetett a tőzsdén kívül. 80-90 évvel később azonban vannak tőzsdén kívüli eh, olaj, agrártermék eh, ügyletek, E, és a mi e, hatóságunk pedig e, mindenfajta hatáskört szeretne magának megszerezni, mégpedig azért, mert ezek véges termékek, még az olaj is véges termék. Ugye a kornerek, a squeezek és a manipuláció ellen védeni kell a, a piacot. Um, <clears throat> oh. Köszönöm szépen. Wolford kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy közösek a céljaink, ugye nagyobb átláthatóság, alacsonyabb kockázat, a manipuláció, illetve a csalás kizárása, ez ideális, mindenki egyetért ebben. Hogyha visszagondolok arra, amikor Mani Frankel ülést tartott ez a szakbizottság, akkor akkor fölmerült a központi elszámolóházak kérdése, és ő azt mondta, hogy ez olyan, mintha háborúba mennénk, és nem, nem túlzott. Egyáltalán nem tetszett neki az elszámoló házak gondolata azért, mert attól tartott, hogy az Egyesült Államokbeli vállalkozások vagy üzletek egy része esetleg Európába vándorolna, és itt maradnak. Kérdésem tehát a következő, mi változott? változott-e az ő gondolata, az ő elképzelése ebben a kérdésben. Második megjegyzésem, a pénzügyi piacok egymásra utaltak, összekapcsoltak, és ez azt jelenti, hogy globális megközelítésre van szükség, szabályoznunk kell ezt az ágazatot, különben a versenyben zavarok jelentkeznek majd, kompetitív arbitrázsba ütközünk. 600 trillió dollárról van szó, ez a nagyságrend. Nos, a ez a piac azt mutatja, ennek a nagysága azt mutatja, hogy nem csak, hogy megfelelő szabályozásra van szükség, hanem az össz méretet is csökkentenünk kell, hiszen elég nagy százalékban csak spekulációról van szó, és ez a spekuláció semmilyen gazdasági hozzájárulás, semmilyen gazdasági ö, konkrét értéket nem képvisel. Hogyha én autót veszek, akkor, akkor szeretném, hogyha a balesetbiztosításom lenne, de hogyha nincs autóm, nem veszek gépjárműbiztosítást. Miért fogadjuk el, hogy vannak olyanok, akik CDS-t vásárolnak olyan dolgokért, ami nem áll rendelkezésükre, amik nem állnak tulajdonában? a görögország, görögországi probléma illetve csőd ellen próbálnak valahogy védekezni azzal, hogy államkötvényeket vásárolnak, ez abszurd. Mindenképpen szeretnék meggyőződni arról, hogy az ilyen jellegű üzletek eltűnnek. És még egy utolsó gondolat az elszámolóházak kapcsán. Azt hiszem, hogy már ezt az irányvonalat követték az Egyesült Államokban is, ez pedig a következő. Azok a pénzügyi intézetek, amelyek ellenőrzik ezt az ágazat, ugye, ugye 12-14 ilyet említett meg, ezek nem tulajdonosai a a központi elszámolóháznak, mert hogyha tulajdonosai lennének, akkor azt hiszem, hogy nem oldanánk meg a helyzetet, zsákutcába kerülnénk. Köszönöm, elnök asszony. Hát igen, itt Tour de Force van vagyunk. Nézzük a következő kérdést. Um, Nos, eh, én is megpróbálok egyszerűen fogalmazni, de azért ez egy eléggé frusztráló eh, téma. Eh, azok a megbeszélések, amikre ön is utalt, az én területemen is vannak nagy vállalatok, amelyeknek nagyon pici a profit rátájuk, és hogyha ezt a, e, ezt a kockázatot, e, illetve az ezt fenyegető kockázatot nem fedik le valamivel, akkor akár tönkre is mehetnek. E, és hát ugye a kudarcokat, illetve a, a csődöket, azokat megpróbáljuk elkerülni, tehát ők mindenfajta üzleti kockázatot hedzselnek, mindent, amit hedzselhetnek, azt hedzselnek, mert szűkek a lehetőségeik. Ön azt mondta, hogy ne legyenek kivételek, ha mégis lennének kivételek, akkor legyenek magasabb tőkekövetelmények, és és bilaterálisan eh, működjenek ezek. Na most az én problémám az, hogy nem látok különbséget olyan derivatív papír miatt, amit hedge célból eh, adnak el, illetve az overdraft között. Hogyha az ügyfél kapcsolata a bankkal olyan, hogy eh, a mindenki jól jár, akkor miért akarunk beleszólni abba, hogy milyen eszközöket használnak ennek érdekében? Az én problémám az, hogy a corporate end usereket így bevonják ebbe az egészbe, de valójában ott egy ügyfélbank kapcsolatról van szó, és ezt pedig nem szabadna korlátoznunk, mert a bankok feladata mégis az, hogy a reálgazdaságot szolgálják, tehát ne húzzuk be a kéziféket a reálgazdaság előtt. A másik eh, problémám a CCP-k interoperabilitása. Eh, valóban előre kell -e itt lépni olyan módon, hogy ezek az ügyfelek eh, minden CCP-hez hozzáférhessenek, és nem pedig CCP silókat kellene kialakítani, ahol az információ az nem szivároghat ki. Nem nem növekszik-e a kockázat olyan CCP-k megalkotásával, létrehozásával, amelyek között semmi interoperabilitás nincs, és akkor most hadd fejezem be provokatív módon, honnan, meddig vagyunk hajlandóak elmenni. A derivatívák azok pénzügyi eszközök, miért nem várjuk el az átláthatóságot az összes pénzügyi eszköz vonatkozásában, ne csak a származékos termékekre gondoljunk, miért csak erre gondolunk, miért nem akarjuk az egész piacot átláthatatlanná, átláthatóvá tenni? Köszönöm. Uh, all excellent questions. If I don't uh, get all six, I'll, I'll try. Remek kérdések voltak. Megpróbálom először is a végfelhasználóval kapcsolatos kérdést megválaszolni, aztán térek rá a többire. Azt hiszem, hogy egyetértünk a Velszi képviselővel. A, vég, a végfelhasználók esetében is a gazdasági tevékenységet próbáljuk előremozdítani és csökkenteni a kockázatot. Úgy gondolom, hogy hogyha ezeket be, be kell hoznunk a, az elszámolóházba. Itt olyan ez, mint a hitel túlépés, Hogyha az én javaslatom a következő, nagyon fontos lenne, az, hogy a pénzügyi tranzakciókat ne hagyjuk ki, például itt a nagy biztosítási cégekre gondolok. Említette a hitel túllépést, A coin dealer esetében is ez problémát jelent, tehát ilyen esetben valamilyen fedezetre van szükség. Az Egyesült Államokban nagy valószínűséggel lesznek kivételek a végfelhasználók esetében, de reméljük, hogy ezt a piac 8-9 százalékát érinti, nem 60-65 százalékát. A központi elszámolóházzal kapcsolatban három kérdést is kaptam. Amerikában úgy gondoljuk, hogy ennek nyitottnak kell lenni, tehát hozzáférhető kell, hogy legyen az elszámolóház minden eh, kereskedelmi tevékenységet folytató testület számára. Itt egyrészt interoperabilitásról van szó, ha nem is teljesen konkrétan, de el kell, hogy fogadjunk bármilyen tranzakciót, bármilyen kereskedelmi platformról, ez pedig a versenyt fogja emelni. Határidős ügyletek esetében azonban más a helyzet, ott egy vertikális megosztásról van szó. Fontos a nyitott irányítás ebben a kérdésben is. Meg kell próbálni elérni azt, hogy a szabályozó hatóság az irányítást felügyelhesse, és az érdek ellentéteket megpróbálja megoldani, vagy erre rámutatni. Akár a részvénytulajdonról legyen szó, vagy mondjuk egy irányító testület összetételéről legyen szó. Chairman kapcsolatban is kaptam kérdést. Itt egy 18 hónap a korábbi gondolatot hallottunk. Azt hiszem, hogy, hogy a szakbizottság nagyon határozott törvényjavaslatot tett, ebben a végfelhasználói kivételt élveznek. Lehet, hogy az elszámoló háznak nem egy bizonyos országban vagy városban kellene lennie, hanem lehetővé kellene tennie a megosztottságot, tehát hogy ott legyenek, ahol az üzletek vannak credit default swap kapcsolatban is kaptam kérdést. Nos, azt hiszem, hogy meg kell vizsgálni, hogy ezek hogyan manipulálják a piacot, akár egy, akár egy ország adósságát illetően, akár más adósságot illetően. Nekünk van egyfajta megközelítésünk, ez nem az egyetlen. Megpróbálunk meggyőződni arról, hogy a piaci szabályozók felügyelhetik a manipulációt, átlátják, illetve beleszólhatnak abba, valamint korlátozhatják a méretet. Nem tudom, hogy ez pontosan hogyan működne a valóságban. Próbáljuk tiszteletben tartani azt, hogy ne legyen egységes tiltás, mert ha tiltás nehéz lenne valóban felügyelni. Vannak spekulátorok, azonban meg kell védeni a piacot a manipuláció ellen. És voltak ugye e, egységes tiltásra való gondolatok is ebben a témában. Azok a position limitek, amelyikről itt beszél, ezek, ezek nem kőbevésettek, ugye? Ezek körülményektől függőek tehát nem az elejétől akarja őket megszabni, és aztán azt is mondta, hogy a, aztán volt egy kérdés a 600 billióval kapcsolatban, igen, és hogy mekkora átláthatóságot szeretnénk elérni. Nos, ami a position limiteket illeti, ezeket a 30-as évek óta használjuk az agrártermékek vonatkozásában. Egy bizonyos formulát hoztunk létre, amely a felek diverzitását biztosítja, tehát vannak bizonyos fix számok, amelyeket mindenki ismer. Nos, ilyen körülmények között olyan szabályokat hozhatna a hatóság, amelyek egyébként ismertek lennének de hát vannak delegált hatáskörök is. Ami a 600 billiós piacot illeti, én nem ismerem a számokat, nem tudom, hogy ennek mekkora százaléka spekulatív, és szerintem senki se tudja. Ez egy nagy kihívás, ez egy sötét óceán ez az egész piac. és természetesen az átláthatóságot biztosítani kell annak érdekében, hogy meg tudjuk válaszolni az önkérdéseit például. Természetesen van a hedgereknek és a spekulánsoknak helye és szerepe a piacon, de nem tudjuk, hogy mennyien vannak és mekkora részét fedik le a piacnak. Ami a derivatíva piacot illeti, ez most ez most nagy kihatással van az adófizetőkre, és még az a, a, a kis cég, az a Coin Company, amit ön említett, e, arra is kihat természetesen. E, nyilván e, vannak határai annak, hogy mennyire lehet ezt átláthatóvá tenni és elektronikussá tenni. Az értékpapírok és a határidős ügyletek vonatkozásában ez Amerikában már létezik, ez lesz a következő kritikus lépés. Lehet-e további piacokat bevonni? E, igen, e, de mindenképpen innen indult ki a válság, ez volt a válságnak a kiindítója, az a piac, amit most szabályozni készülünk. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy e, Árlin következik. Köszönöm, egy filozófiai kérdést szerettem volna feltenni önnek. Említette, hogy a e, szabályozó reform e, most is folyamatban van, a hatósági reform, e, ugyanakkor sokan kivételeket akarnak maguknak kiharcolni. Én egyébként nem vagyok nagyon optimista önnel kapcsolatban. A Wall Street 344 millió dollárt költött a lobbizásra, és 42 milliót a szenátusi tagok nak nyújtott pénzek formájában, támogatások formájában, tehát akár ezt is kommentálhatná. De a credit default swappal van kapcsolatban egy kérdésem. A naked CDS tradinggel kapcsolatban ön tilalmat akar-e bevezetni, ahogy Amerikában ez elhangzott, vagy pedig ugye a CDS piacon viszonylag kevés számú bank vesz részt, ez aggasztó-e ön szerint? Azt gondolta, azt mondta, hogy van egy bizonyos konflikt of interest, ezt. Vannak ugye bizonyos befektetési bankok, amelyek egyrészt értékelnek, e, másrészt pedig kereskednek a CDS-ek e, piacán. E, ezzel kapcsolatban van-e valami vizsgálat, és ennek mik a, a, az eredményei? Azt hiszem, hogy kezdjük ezzel. Jó, köszönöm. Merci. Moi j'avais la, la même question qu'Arline, euh, s'agissant euh, de euh, euh, l'importance. Ugyanaz a kérdésem, mint amit Arlene képviselő euh, is föltett hogy a pénzügyi ágazat mennyi pénzt költ 4 milliárd 10 év alatt, ez a statisztika áll az én rendelkezésemre. Azt hiszem mindenkinek megvan a maga elképzelése a demokráciáról, azonban nagyon nehéz átvinni dolgokat a kongresszuson e, egyszerűen a nagyságrendek miatt. Három kérdésem van. Az első. Itt Európában a támogatási rendszer életbe lépett, és azóta nem sok minden történt Európában, azonban a felügyeleti csomag kapcsán előrelépés történt. Ez az egyetlen olyan terület. Hogyha megnézzük az Egyesült Államok beli helyzetet, nem ugyanaz volt a kiinduló pont. A Spaghetti valóban ott van, nem szeretnék túlságosan ö, messzire menni az élelmiszer, élelmiszer analógiában. A kérdésem a következő. Hogyan vélekedik Obama úr legutóbbi javaslatáról a G20-akkal kapcsolatos kötelezettségvállalások terén? Hiszen a G20-ak közösen ö, határozták meg a jövőbeli elképzelésüket, Európával, illetve az Egyesült Államokkal karöltve, és azt hiszem, hogy ennek a tőke követelményei nem lephetik meg az Egyesült Államokat sem. Hiszen akkor egy 180 fokos fordulatot jelentene ez. Miről van szó tehát? Hátraarcról? nem akarják támogatni ezt a közös programot, vagy egyszerűen nem gondolták végig az elején. Ami pedig a CDS illeti, Gondolja-e, hogy szükség van arra, hogy az Európai Unióban vagy az eurózónában létrehozzunk egy elszámolóházat, a CDS-ek elszámolóházát. A görög, Görögország esetében ugye ö, nem tudtuk, hogy mit tegyünk, hiszen a CDS piac működésével egyértelműen problémák voltak. Önök voltak az egyetlen olyan hatóság, amely, amelynek volt fogalma arról, hogy ez a piac hogyan működik. Ezzel kapcsolatban információra van szükség, hogyan működik ez a piac. Másrészt, második kérdésem, mit gondol az elszámolóházról, az európai elszámolóházról, hiszen vannak itt tranzakciók, és milyen körülmények, köz, a, milyen körülmények alapján szeretne információt, illetve tudna információt szolgáltatni arról, hogy a CDS piac hogyan működött. Válasz. Köszönöm szépen a kérdéseket, a filozófiai jellegű kérdést is. Azt hiszem, hogy természetem ből adódóan optimista vagyok, a lányaim is bizonyíthatják. Demokráciában élünk, és mindenki elmondhatja a véleményét, megvédheti ezt még a Wall Street is. <laughs> nem igazságos ez a verseny, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy mindenki hozzáfér a, a kongresszus döntéseihez. Egyrészt ott vannak a befektetési bankárok, másrészt pedig ott van a Main Street. Válasz. Igen, van ebben némi igazság. a Wall Streetnak sokkal nagyobb forrásai vannak arra, hogy bebizonyítsa, mit akar és azt miért akarja, Main Streetnek pedig ez nem áll rendelkezésére. CFTC, illetve az Obama kormány mindenképpen lépni akar. A Wall Street cserben hagyta az állampolgárokat, és azt hiszem, hogy a kongresszus ezt teljesen tisztán látja. Lehet, hogy nem fog megvalósulni minden, amit az elnök szeretne, és az is biztos, hogy az én kéréseim nem fognak százszerzalékban megvalósulni, de jelentős lépést teszünk a megfelelő irányba, csökkentjük a kockázatot a derivatívák piacán. De hát optimista vagyok, ahogyan mondtam. Ami pedig a részleteket illeti, a CDS-ek esetében nagyon hatásos, erős csomagra van szükség, szabályozni kell a kereskedőket és a tranzakciókat, nem csak egy központi elszámolóházba kell ö, hozni, hanem fontos, hogy ezek teljesen átláthatóak legyenek a nyilvánosság számára is. Oda kell figyelni a manipulációra, illetve a szabályozóknak ezzel kapcsolatban lépéseket kell tenniük hogy általános tiltást, korlátot vezetünk-e be? Nos, ez már egy másik kérdés. No, I, I apologize, I spoke. Ami a naked CDS-eket illeti, az, hogy egy bevállalható kamat megtérülés legyen, ezt már évszázadokkal ezelőtt is megpróbáltuk megvalósítani a hajózás területén, csak olyan biztosításokat kötöttünk hajókra, amelyek a 18. századi angol hajók voltak. Azt hiszem, hogy második György kora óta ez így működik. A spekulátorok jelen vannak a piacon, célunk az Egyesült Államokban az, hogy megszerezzük az információt, begyűjtsük ezeket, odaadjuk, rendelkezésükre bocsássuk a szabályozóknak. Fontos, hogy a nyilvánosság is lássa ezeket a tranzakciókat, és szabályozni kell a pozíciós limiteket, de nincs szükség általános tiltásra. Aztán még egy kérdést kaptam az igazságügyi, vizsgál, igazságügyi vizsgálatot illetően ezzel kapcsolatban természetesen nem tehetek semmilyen megjegyzést. Nincs mikrofon. Sorry. Well, sorry, if, if the question could be answered, I would have to... Azt hiszem, ismét fel kell tennem a kérdést, mondja Arlin, Arlene hogy ön úgy érzi -e érdekellentét húzódik a CDS befektető bank, bankjai, illetve az értékelő hatóságok között? Válasz. Igen, nem tudtam elolvasni a jegyzeteimet, elnézést kérek ezért. A pénzügyi közösség koncentrációja, hogy ez most a Main Street vagy a Wall Street, egy nagyon fontos probléma aggodalomra ad okot, hiszen ez kockázatot hordoz magában. Miért? Azért, mert lehet, hogy az adófizetőknek kell mentővet dobni a túlságosan nagy pénzügyi intézetek számára, de van más kockázata is ennek a túlzott koncentrációnak, ez pedig az, hogy az árképzés nem megfelelő, nem elég hatékony. Én azért támogatom azt, hogy ezek a tranzakciók átlátható formában történjenek, mert akkor egy nagyon koncentrált piacról áttérünk oda, hogy a nyilvánosság is ö, részt vehessen ebben. Lehet, hogy vannak olyan piaci szereplők, akik ezt most nem tehetik meg, nem szólhatnak bele ebbe a piacba. Tehát nem csak a, a CDS-ről van szó, hanem általában a derivatívek piacáról, bár a CDS piac még koncentráltabb. Utolsó kérdés a felszámoló házakra vonatkozott. Ez a pénzügyi dílerek kezében van, tehát azt hiszem, hogy megpróbáltam mm, megválaszolni a kérdését. A koncentráció kérdésében azt hiszem ugyanúgy gondolkodunk. Aztán a G20-akkal kapcsolatban is kérdést kaptam. Én itt a derivatívákkal foglalkoznék, és a G20-ak végkövetkeztetése ebben a tekintetben nagyon is megfelel az elképzeléseinknek hogyan hozunk létre egy ilyen kereskedelmi platformot, hogyan hozzuk létre a központi elszámolóházakat. Igen, vannak ennek ellenzői a demokratikus folyamatban, azonban elkötelezettek vagyunk. És itt nem szeretném a, a hedge fundokkal kapcsolatos kérdést kikerülni, csak egyszerűen nem ez a szakterületem. Igen, de egyetérte azzal, hogy Európában is ezt így meglépjük. Igen, az elszámolóházak vonatkozásában. Igen, azt gondolom, hogy ami az elszámolóházakat illeti, ott biztosítani kell azt, hogy az amerikai, ázsiai vagy európai hatóságok beleláthassanak az elszámolóházakba. Hogyha olyan földrajzi helyzetről beszélünk, hogy mondjuk van egy európai elszámolóház, vagy egy amerikai, akkor is az európai hatóságnak bele kell látni az amerikaiba. Ugye földrajzi mandátum kérdése, amiről önök itt vitatkoznak, még hogyha ezt elfogadjuk is, akkor is kell, hogy legyen egyfajta információ megosztási eh, szabály, mert ezek a nagy multinacionális bankok, ezek a tranzakcióik egy részét más joghatóság területén fogják eh, elvégezni. Eh, én nem gondolom, hogy ez egyes európai országok vonatkozásában megtehető. Ami az Amerikát illeti a nem explicit módon van a Trade Repository szabályozva, mert nincsen ilyen törvény. Ezt egyfajta clearinghouse-ként szabályozzuk, vagy egy kis bankként, de valójában nincsen felhatalmazásunk arra, hogy megszerezzük az információkat, úgymond bírói úton vagy hatósági úton kell bekérnünk az, az információkat, ami nem igazán, ami elég körülményes. Köszönjük Pascal és Catherine következő következik. Akkor szeretném a positionok limitjéről beszélni. Nos, például az olyan termékek vonatkozásában, mint a szója, e, ön meg tudná mondani konkrétabban, hogy hogyan működne ez? milyen hatóság léphetné meg ezt, mi lenne a menetrend, hogyan hajtanák ezt végre, stb. And Catherine. Catherine. Köszönöm, Sharon és köszönöm azt, hogy ilyen nyíltan beszél itt nekünk. Sokan mondják, hogy a kudarcainkból tanulunk, és eh, én eh, azért feltenném azt a kérdést, hogy van-e alapvető kulturális változás a Wall Street-en a válság nyomán, vagy eh, ez azért még egy kicsit odébb van, ami pedig a számviteli szabályokat illeti, a globális szabályok még hát a jövőben vannak, tehát nincsen megállapodás ezzel kapcsolatban mi a véleménye? um, with regard to position limits, the way... Ami a position limiteket illeti, eh, nos, eh, a szója vagy kukoricapiacon mi ezt úgy gondoljuk a 40-es évek óta, hogy eh, azok a limitek, amelyek a 40-es évek óta léteznek, és amelyeket a CFTC szabott meg, nos, az úgy működik, hogy kell, hogy, hogy van egy évenkénti fix összeg, amelyet időről időre hozzáigazítunk a piac méretéhez. A szabályok értelmében, illetve következtében vannak, van sokszínűség a piacon. Nyilván nem vonatkoznak a szabályok azokra, akik fizikailag birtokolják az árut, vagy, vagy ezt ténylegesen szeretnék megtenni. Nos, ezt szabályok megírásával érjük el, és így próbáljuk elérni a céljainkat az értékpapírok vonatkozásában. Eh, van olyan is, amit úgy hívunk, hogy single stock futures, ami egy, egyfajta határidős eh, eh, ügylet, de mi valójában azt szeretnénk, hogy a hatáskörünk legyen meg eh, bizonyos szabályozói lépések megtételére. Ami a Wall Street-en bekövetkezett kulturális változásokat illeti, hát nem tudom, de remélem, hogy ezek megtörténtek. Én 18 évig dolgoztam a Wall Street-en, nagyon jó szakemberek dolgoznak ott, de sajnos attól, hogy jó szakemberek, attól még nem hibátlanok, hiszen ők is emberek, és ráadásul a profit motiválja őket, ez járja be az egész ott. E, maximalizálni akarják a profitot, mert ez a e, kötelességük, sőt a saját fizetésüket is nyilván maximalizálni szeretnék, ezt se felejtsük el soha. E, nos, én egyébként az adófizető felé vagyok felelős, és ez másfajta felelősség. És én nem szomorkodva mondom ezt, vagy indulatosan, egész egyszerűen más az én felelősségem, és más az övék. A jelenlegi stabilitást nem szabad összekeverni azzal, hogy, hogy nincs már kockázat a rendszerben, hogy megoldottunk minden Továbbra is van kockázat a rendszerben. Meri Sapiro hatáskörébe tartozik a számviteli szabályok kidolgozása, illetve harmonizálása. Tudom, hogy még egy csomó dolog még nem történt meg, e, Merrének itt még nagy feladatai vannak. E, természetesen el akarjuk érni mi is a, a, a harmonizált e, számviteli szabályokat, de hát ez nagy kihívás Meri előtt. Nos, azt gondolom, hogy tévesztettem itt a képviselők sorrendjében. Márta és Viki. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a nagyon érdekes, innovatív válaszait. Két kérdésem, rövid kérdésem lenne az egyik az, hogy mi magunk is nagy figyelemmel követjük a vitát Amerikában, amely arról szól, hogy egyfajta fogyasztóvédelmi ügynökséget akarnak létrehozni. Nem tudom, erről beszélte már, kicsit későn érkeztem erre a meghallgatásra. Nagyon érdekesnek tartjuk ezt az egész gondolatot, amely egy nagy üzenetet, fontos üzenetet juttatna el az adófizetőkhöz is és eh, a jelenlegi viták és reformok is kapcsolódnak ehhez a témához, tehát eh, a pénzügyi piac szabályozása is eh, kapcsolódik a fogyasztóvédelmi kérdésekhez. Ezzel kapcsolatban megtudhatnánk-e részleteket, hogyan működhet ez a dolog, illetve Tudjuk azt is, hogy sokan reagáltak erre az ötletre, erre a felvetésre. Hogyan állnak a dolgok? Van még remény arra, hogy ebbe az irányba elindulhassunk, tehát egy tényleg független fogyasztóvédelmi ügynökség felállhasson. A második kérdésem pedig ön említette azt, hogy a származékos ügyletek hozzájárultak a görögországi pénzügyi helyzet kialakulásához, sőt arról is szó van, hogy a CDS-ek is szerepet játszottak ebben. Mik az opciók? Hiszen egyfelől Görögország, de nem csak Görögország, ugye kapott sarkozy Merkeltől egy levelet, ők egy társ szerzőként aláírták ezt a levelet, CD-s <coughs> szabályozást követelnek, mégpedig az úgynevezett naked CD-sek vonatkozásában teljes tilalmat akarnak akkor, hogyha az állami adóssághoz kapcsolódik tehát ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye? Egy naked CDS az legitim opció-e állami hitelek vonatkozásában? Viki, köszönöm. Természetesen örülünk annak, hogy ön itt van és eh, én mindig is azt mondtam, hogy globálisan kell a piacokat megközelítenünk, és globálisan koordinálni. Jó tudni, hogy mi a vélemény az amerikaiaknak ezekről a dolgokról. Eh, a legnagyobb pénzügyi piacokról most született egy összesítés. London és New York gyakorlatilag egyenlőek. Ez kicsit csalódást keltő nekünk londoniaknak. Eh, de a következő tíz között EU város nem szerepelt Nos, eh, én ugyan brit, brit vagyok, de akkor beszéljünk a mi eh, pénzügyi központjainkról. Mi a véleménye azokról a pénzügyi központokról, amelyek eh, Amerikán és Európán kívül helyezkednek el? A, az ön analógiája a credit default és a biztosítási termékek között az nagyon jó volt, mert tényleg olyan, mint egy biztosítási eszköz, de a biztosítási eszköz az, azért, az azért más, mert van különbség a között, hogy valaki árulja, vagy veszi ezeket a kockázatokat, illetve ezeket az eszközöket. Hogyha én mondjuk egy görög céggel eh, üzletelek, vagy görög országba küldök turistákat, akkor lehet, hogy az egész ország kockázatát le akarom fedni, eh, de az eladó által vállalt kockázat eh, az az azért más. Engem, nekem tetszett az a megfogalmazása, hogy csalódást okozott a Wall Street gyakorlatilag mindenkinek, de saját magának is egyébként, hadd mondjam el. És ma sokat beszélünk arról, hogy hogyan találunk megoldásokat. Ugye sokan várnak mentességeket, akarnak kiharcolni mentességeket, nem csak maguknak, hanem az ügyfelüknek is. Nagyon generikus kijelentés az, hogy hogy mindenki mentességet akar. Akik hozzám jöttek, azok általában corporate userek voltak. 9%-ról van szó, és nem 90-ről. Standardizálni akarják a kockázatot. Felmerül a kérdés, hogy hány ilyen elszámoló ház létezik egyáltalán. E, az EU ugyanis e, egy fragmentált piac e, lehet. Ha túl sok ház van, akkor egyrészt persze nincs koncentráció, másrészt viszont a kapcsolódási pontokon, az interfészen halmozódik fel a kockázat. Tehát nem elég azt mondani, hogy legyen egy, egy amerikai clearing house és egy európai. E, ennél azért többről van szó, hogy bonyolultabb a dolog. E, az ön megjegyzése a jobb jó alkotás, alacsonyabb kockázat a tőzsdéken vonatkozásában. Nos, én a MIFID területen dolgoztam, a tőzsdéken akartam a versenyt jobbá tenni, illetve kifejezettebbé tenni, és hát értünk el sikereket, de aztán az utóbbi időben az üzenetek egy része nem annyira pozitív. Nem könnyű amellett érvelni, hogy jobb árak lesznek. Persze versenyt akarunk, nem akarunk monopóliumokat, de a kockázatok nem feltétlenül csökkennek emiatt azt gondolom, hogy most elég sok kérdést és felvetést tettem. Hogyha nem válaszolnék kérdésekre, kérem, hogy emlékeztessenek. Ami a fogyasztóvédelmi hatóságot illeti, nos, az Egyesült Államokban úgy gondoljuk, hogy a fogyasztókat védeni kell. Természetesen a válság egyrészt a derivatívákból ö, származik, másrészt pedig a jelzálók hitelekből. A képviselőház elfogadta a kormány javaslatát, és egy ügynökséget hozott létre. Természetesen vannak kivételek, és a szenátusi csomag még mindig tárgyalás alatt van. Ahogyan ön is elmondta, nagyon fontos, hogy bizonyos fokú függetlenséget biztosítsunk, hiszen a banki szabályozókon belül voltak hibák, és itt hogyha feszültségek mutatkoznak, akkor nagyon fontos, hogy először a nyilvánosságot, az embereket vegyük előre, és nem pedig a bankot vagy a banktőkét. A, úgy gondolom, én vagyok egyike azoknak, akik ezt a lépést fontosnak tartják, de a kereskedelmi bankok oldaláról ö, ugye nagyon élénk a vita. Ami a CDS-eket illeti, a hitelkockázati származtatott ügyleteket, nos, rendkívül fontos, hogy ezen a területen is reformok lépjenek életbe. Olvastam azt a levelet, amelyre ön is utalt, és nagyon fontosnak tartom, hogy a szabályozók védelmet nyújtsanak a manipulációkkal szemben, illetve pozíciós határokat, limiteket szabjanak. Hogy pontosan fedezetlen hitelbiztosítási csereügyletek esetében ez hogyan valósítható meg? Nos, azt gondolom, hogy a spekulátorok a piac részét képezik, a, ahogyan valaki utalt erre, nagyon nehéz meglátni azt, hogy egy hedger spekulál. A szabályozóknak felügyelnie kell a piacot, megfelelő szabályokat, törvényeket kell létrehozni, illetve position limiteket, pozíciós limiteket kell meghatározniuk. Nagyon fontos az átláthatóság, az átlátható kereskedelem MIFID kérdése is fölmerült. Nos, némileg tisztában vagyok ezzel a kérdéssel. Örülök annak, hogy foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel később az év során, azért, mert ezeket a derivatívákat lehet központosítani, talán nem az egész piacot, de hogyha már a piacnak a felét lehet központi platformon működtetni, akkor ez árreferenciát jelenthet a többiek számára, és így csökkenthető a kockázat. Ami a CDS-eket illeti, ennek nagy része standardizált, legyen az állami, céges, vagy valamilyen más formátumú CDS. A manipuláció ellen föl kell lépni. A múlt héten, és Jackie Macy kolléganőm is itt van, mintegy 20 különböző országból érkeztek szabályozók, Japánból, Indiából, Mexikóból, Kanadából, összeültünk és erről vitatkoztunk. Kína is természetesen részt vett ezen a megbeszélésen. azt hiszem, hogy a világ tekintete Európára, illetve az Egyesült Államokra irányul. Ha ezen a két területen nem hozzuk meg a megfelelő lépéseket, akkor sehol nem történnek meg majd azok. Ha viszont megtesszük, akkor nagy mértékben befolyásolhatjuk a világ többi országát. Lehet, hogy lesznek kivételek, de mégis megfelelő lépések történnek majd. Ami az elszámoló házat illeti, szerintem sem szabad földrajzi helyeket meghatározni, ugye London fölmerült, megpróbáljuk ezt az Egyesült Államokból szabályozni, nagyon jó a párbeszéd Londonnal, fontos, hogy megfelelő legyen a szabályozás, és rendelkezésre álljon az információ, hiszen amerikai szabályozóként fontos számunkra, hogy belelássunk az elszámolóházba, legyen ez akár Londonban, akár Párizsban. A földrajzi mandátumok szerintem csak emelik a kockázatot, és nem pedig csökkentik azt. Meg kell győződni tehát, hogy megfelelő szabályozás és hozzáférünk az információhoz. Amennyiben valamilyen kérdést kihagytam volna, elnézést kérek. Nos, eh, csak azzal kapcsolatban szólnék most, hogy egyetérte azzal, hogy eh, a, a biztosítás eh, vásárlása az ezért más, mint az eladása, mert a CDS eladásának azért mások a kockázatai. Igen, nos, a biztosítás eladásának oldalán Eh, ott olyan tőke követelményeket kell tudni állítani a bank vonatkozásában, amely eladja a CDS-t, és ez más, mint egy, inter- egy, eh, egy swap um, ez ugyanis egy nem összefüggő kockázat, ez egy hirtelen emelkedő kockázat. Tehát ami az eladási oldalt illeti, ezt figyelembe kell venni. Ami a vételi oldalt illeti, ott pedig megint csak arra kell odafigyelnünk, hogy a CDS-t vásároló bankok ne vehessenek olyan sokat, hogy a tőkéjük csökkenjen nagy mértékben. Sajnálatos módon az AIG a nevét adta egy csomó banknak a kockázatához, egy csomó európai bank CDS vásárlásával csökkentette a capital charge-ot, és azt gondolom, hogy nagyon komoly leckét tanultunk meg, Bázelnek ezt korlátoznia kellett volna, tehát, hogy más nevében veszünk vagy bérelünk ilyesmit. Uh, and then Sven. Muchas gracias. Eh, yo comparto que la transparencia es una cuestión. Köszönöm szépen az átláthatóság bizonyára döntő jelentőségű kérdés, és elkerülhetetlen, ha problémákat kezelni akarjuk. De a spekuláció és a játék között az a különbség, hogy komoly veszteségek keletkeznek a reálgazdaságban is, és hogyha ez a különbség kialakul a pénzügyi gazdaság és a reálgazdaság között, akkor torzulnak a dolgok, például a mezőgazdaságban, akinek ott nincs kereskedelmi érdeke a mezőgazdaságban, hogyha a pénzügyi szereplők ott megjelennek, akkor az komoly problémákat okozhat. Több kérdésem van. Egyrészt a pénzvilág és a reálgazdaság közötti kapcsolat hogyan alakul, hogyan tudjuk az egyes operátorok szerepét értékelni amelyek hatnak a reálgazdaságra. Én a tranzakciók számát csökkenteni szeretném, az egyes piacoknál pedig előírásokra van szükség a származékos termékek és a konkrét termékek között. Tehát azon termékek, amelyek fedezett termékek és a származékos termékek között különbséget kell tenni, ehhez előírásokra van szükség, ezt az aránytalanságot meg kell szüntetni, és felvetődik ki a kérdés, hogy egy ilyen tranzakcióra kivetett adó nem vezetne oda, hogy ez a piac csökkenjen. Egy-két rövid kérdésem lenne. Először is meglepett, hogy azt mondta, nehéz lenne bizonyos termékeket betiltani, azonban optimista a pozíciók méretének korlátozását illetően. Ez, ez nem igazán értem. Az egyik kérdésben inkább optimista, a másikban pedig kevésbé. El elmondaná, hogy mire is gondolt itt pontosan, miért van ez így. Második kérdésben pedig arra kérem, hogy egyértelműen válaszolja, amennyire csak lehet. Vannak-e olyan területek, ahol a szabályozó területek Európában, a szabályozó hatóságok nehézséget okoznak az Egyesült Államokban? Más szóval, melyek azok a területek, ahol az európai verseny miatt önök, önöknek nehéz új szabályozást, ö, szigorúbb szabályozást bevezetni? Kérem, próbálja meg egyértelműen válaszolni. A harmadik megjegyzésem, hogyha a globális helyzetet nézzük, akkor önök szerint mely tényezők állnak Európa, illetve az Egyesült Államok rendelkezésére ahhoz, hogy vonzóbbá tegye, tegyék a rendszerüket harmadik országok számára, itt a szabályozó rendszerre gondolok. Ugye globális harmonizációról, szoros együttműködésről beszélünk, de hogyha ez csak puszta szó, üres szó, akkor egy nagyon a lehető legalacsonyabb szintű szabályozni. Tehát milyen eszközöket, milyen lépéseket tehetnek a tehet Európa, illetve az Egyesült Államok anélkül, hogy a protekcionizmusba bocsátkozna, de mégis vonzóvá tenné, tenné harmadik országok számára azt, hogy az ellenőrző rendszerüket emeljék. Um, Fordított sorrendben fogom megközelíteni ezt, mert az utolsó kérdésre emlékszem még legjobban. Uh, most mindig nagy kihívás van akkor, hogyha Európa és Amerika összefog, akkor a többi terület az mit szól ehhez. De azt gondolom, hogy a piac nagy részét olyan pénzügyi cégek uralják, amelyet vagy Európában, vagy Amerikában szabályoznak. Tehát azt mondani egy nagy pénzügyi intézménynek, hogy mi most itt a konszolidált csoportot vizsgáljuk. Sajnos a, a jogi személyiségű cégeket, illetve leányvállalatokat szoktuk általában vizsgálni, és erre azt mondja a pénzügyi igazgató, hogy na akkor egy másik leányvállalathoz csoportosítom át. Ugye ezt hívják regulatory arbitrage-nak, és hogyha viszont az egész csoportra, a bankcsoportra vonatkoznának a szabályok, akkor beszéljünk most a legnagyobb 14 vagy 20 csoportról, akkor azok jól le lennének fedve. A mi árutősd piacunkon, és sokat beszéltünk agrártermékekről, hogyha egy trading screen-t akarunk Kansasban létrehozni, akkor kialakul egy regulatory hook. Ez természetesen, ez természetesen egy probléma, és sokat kell még dolgozni ezen Amerikának és Európának. E, amikor én az amerikai kongresszusban beszéltem, akkor, e, e, akkor nem mondtam azt, hogy akkor ugye felmerült az, hogy ha mindent Amerikában leszabályozunk, akkor gyakorlatilag minden tevékenység áttelepül Európába, ez, ez a félelem, ez, ez létezik a pénzügyi szereplők természetesen szeretik, hogyha lyukas a háló e, és e, át tudjanak bújni rajta, átvigyék a tevékenységet más területre. Nos, az csere, információhoz hozzáférés az, az, az kölcsönös. Ugye minket megkötnek a banktitok előírások, önök a CDS információkhoz nem fértek hozzá, de azt gondolom, hogy a koordináció a Európa és Amerika között elég jó. Ugye van egy különbség a limit és a ban, a, korlátozás és a tiltás között. Ami a, a, a tiltás vonatkozásában ugye a nagy kihívás az, hogy mi az, ami még hedging, és mi az, ami már tisztán spekuláció? Mi, mikor, mikor fedezetlen az ügylet? Ehm, hát eh, emberekben tudjuk, hogy eh, mikor naked az ember, mesztelen, eh, de egy credit default swapról hogyan ismerjük fel, hogy ez mesztelen, fedezetlen? Ehm, reméljük, hogy valami fajta menedzselhető módon tudunk ehhez hozzányúlni. És ami pedig a fő kérdést illeti, Eh, az átláthatóság vonatkozásában. Ugye persze az átláthatóság jó dolog, és remélem jól idézem önt, eh, de a spekuláció problémája és a spekuláció és a piac viszonya azok komoly problémákat okoznak. Eh, önnek igaza van, nagyon sok kockázat externalizálódik, tehát gyakorlatilag ugye ha fej, akkor én nyerek, ha írás, akkor az adófizetők veszítenek, és mi próbáltuk természetesen a kockázatokat csökkenteni, a legnagyobb pénzügyi intézetek kockázatát, az összekötöttségüket csökkenteni egy elszámolóház közbeiktatásával, hogy valami fajta buffer legyen eh, csőd esetére. De természetesen nincsen ingyen ebéd, a vállalati végfelhasználók eh, azt mondják, hogy nem akarunk eh, nagyobb tőke előírást a pénzügyi vállalkozások vonatkozásában, és akkor itt lépnek be a politikusok, mert a különböző kihívásokat, érdekeket nekik kell egyeztetniük. E, ami pedig a spekulánsokat illeti független attól, hogy árutősdéről vagy credit default swapról van szó, ugye nekünk erős manipuláció elleni hatásköresünk, hatásköreink vannak, ugye a cornerek és a squeeze ellen védeni tudjuk magunkat, e, de e, egy ilyen position limit authority is hatás hatáskör is nagy segítség nekünk. Oh, I'm sorry, I should translate my, my... Igen, eh, mit jelent a corner és a squeeze, kérdezte az elnök asszony. Nos, a corner a mi szó használatunkban a corner és a squeeze eh, egy olyan helyzet, amikor az egyik félnek korlátozottan hozzáférhető termékből annyi áll rendelkezésre, hogy már gazdaságilag jelentős mértékben is befolyásolja az árat. És ez egy, ez egy fizikai kontraktus átadásánál játszik szerepet. Az ezüstpiacot próbálták manipulálni így néhány éve, olyan agresszívan vették a határidős piacon az ezüst füstöt, hogy gyakorlatilag manipulálták az árakat. És néhány éve, bár ezt nem hívtuk cornernek, a földgáz vonatkozásában is ilyesmi fordult elő. Az Emirat nevű hedge fund nagyon agresszívan lépett fel. Tehát voltak nagy történelmi példák erre. A, általában a, a, a corner és a squeeze az egy eh, természeti termék, vagy egy kézzelfogható termék eh, kínálati oldalán jelentkezik. Nos, eh, akkor kapcsolódva ahhoz, amit ön mondott, hogy bizonyos termékeket be kell tiltani. Lépjünk túl ezen a CDS dolgon, mert amikor bizonyos gyakorlatok vagy termékek betiltásáról beszélünk, akkor ugye annak az érmének is két oldala van, mert egyfelől vannak azok, akik azt mondják, hogy a, most az akadályok magasabbak, a tiltás pedig mindig rossz dolog, engedélyezni kell természetesen az élelmiszeriparban eh, mégis működik a tiltás, senki nem akar mérgezést kapni, senkinek nincs problémája az ilyen tilalmakkal, az azbesztet betiltottuk, ez sem, eh, ez sem eh, támadja senki, hogyha a pénzügyi piacon is vannak toxikus termékek, azokat is be kell tiltani. Ami a CDS-t illeti, ön technikai módon érvel, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni bizonyos eszközöket egymástól. Ez érvényes ez a megjegyzés minden eh, pénzügyi termékre? Mert eh, ön évekig eh, ugye Wall Street-en dolgozott. Lehet, hogy nem a mostani minőségében tud válaszolni erre, hanem a 18 éves Wall Street-i tapasztalata alapján tud válaszolni. Vannak-e olyan gyakorlatok, vannak-e olyan eszközök, amelyek maguktól értetődően destabilizálóak, és éppen ezért el kéne őket takarítani a piacról. Um... I saw a lot of things in 18 years. 18 <laughs> év alatt bizony nagyon sok dolgot láttam, és még akkor is, amikor ö, okos és jóindulatú ö, profik ö, tettek bizonyos dolgokat, például a tőzsdén kívüli ö, ügyletekre vonatkozóan is, nos, nincs új a nap alatt. Ami a CDS-eket illeti, a hitelkockáz, hitelbiztosítási vagy hitelkockázati csereügyleteket, akkor ezen a területen igaza van, ugye be lehetne őket tiltani. Nos, gyakorlati szempontból azt mondhatjuk, hogy ez a kockázat máshol jelenne meg, az értékpapírok területén vagy valahol máshol felütné a fejét. például hajókra biztosítást vásárolunk, egyébként nem biztosított hajókra a nyílt tengeren. Ez lehetne az analógia. Az Egyesült Államokban másképpen gondolkodunk, és ezt támogatom. A spekuláció, a spekulátorok, ez nem egy pejoratív szó az Egyesült Államokban, nem tudom, hogy ezt hogyan fordítják, a hedger pedig egy olyan ö, személy, aki valamilyen árucikkal rendelke, árucikkel rendelkezik, és mondjuk egy országnak árucikkeket értékesít, és ezt megpróbálja fedezni. A másik oldalról ott vannak a spekulátorok. Tehát ez a, serp, a mérleg két serpenyője. Oda kell figyelni a piac torzulásra, és azt hiszem, hogy ez az, amiről itt Európában is vita folyik. A piacot el lehet téríteni egy másik területre, egy olyan területre, ahol nem létezett volna. Hogyan lehet igazságos, nyitott, versenyképes piacokat létrehozni, és védeni ezeket a piacokat a manipuláció ellen? Ez a célunk, ez a feladatunk. Tehát a befektetőt és a spekulátort próbáljuk megkülönböztetni egymást, a spekulást. Talán egy kérdésre még válaszolhatna, amelyet feltettem. A pénzügyi piacokon, pénzpiacokon, hát vannak túlkapások, én egy úgynevezett tranzakciós adót is szerettem volna felvetni, amely esetleg ezeket a piacokat leépíthetné, csökkenthetné. nem az Obama kormány nevében szólok, akkor, amikor a kérdésekre válaszolok, ezt fontos megjegyeznem. Vannak tranzakciós díjak, értékpapír tranzakciós díjak, és ezt a, ez a szabályozó hatóságokba folyik be hogy ezt most adónak nevezzük, vagy nem, az egy más kérdés. Ez egy ajánlott lépés volt a múltban, illetve ezt javasoljuk a derivatívák piacán is, ami eddig még nem létezik. Az értékpapírok piacán ez működik. Ezeknek a célja nem az, hogy korlátozza a piacot, hanem a szabályozás árát fedezik. Voltak másféle javaslatok is, de azt hiszem, hogy elég magas, magasan kell megszabni ezeket a díjakat, hogyha korlátozni kívánjuk a tevékenységeket. Hogyha ezek fedezik a szabályozást, fedezik a költségeket, akkor ez egy megfelelő lépés, legalábbis mi így gondolkodunk. Van-e még valaki? Pascal, még egyet? Az előző kérdésemhez kapcsolódóan ugye a e, különböző pozíciók limitálásával kapcsolatban. Itt e, számok, e, számokat tudnál mondani, illetve eszközöket felsorolni arra, hogy hogyan próbálja ezt megoldani. Nem, nincsenek számok. Egyrészt egyszerűen a hatáskört szeretnénk megszerezni, és aztán Eh, ugye egy delegációs eh, módszerrel eh, a jogalkotó szerv delegált bizonyos jogosítványokat, és mi élünk ezekkel, és ilyen hatáskört felhatalmazást szeretnénk. Ami az agrártermékeket illeti, árutősdét illeti, ott azt szeretnénk elérni, hogy, hogy azért sok szereplős legyen a piac, és senkinek ne legyen bizonyos termékek vonatkozásában 10%-nál nagyobb aránya, más területeken más volt a határ, de hogyha 10%-os határt szabunk, akkor legalább 10 szereplő van a piacon. Egyébként teljesen mindegy, hogy hol húzzuk meg ezeket a határokat. E, ami a position limit hatás, hatásköröket illeti, hát ez nem egyértelmű analógia a CDS-sel kapcsolatban. Tehát ön azt mondja, mondja az elnök asszony, hogy ez egy dinamikus folyamat ez az egész, ugye? E, tehát a körülményekhez illeszkedően változik, e, és hogyha a, a repository e, léteznek, vagy felállnak, akkor lehetne ezeket bevezetni. Igen, ez egy dinamikus folyamat, mert a jogalkotási folyamat maga egy dinamikus folyamat, és a pénzügyi szabályozásnál pedig gyakran válságra van szükség ahhoz, hogy valamilyen lépéseket megtegyenek, E, e, természetesen a tényeket és a körülményeket figyelembe kell venni. Kay, Kay, még egy kérdést. Én is szeretnék már kérdezni, de tessék, Kay. Nagyon gyors kérdésem van a kommunikációra vonatkozik a különböző tagá országok és hatóságok között. A párbeszéd javult-e akkor, amikor információkat kér európai tagállamoktól bizonyos elszámolóházak vonatkozásában? Ez a párbeszéd jobb lett-e, és eh, tudja mondani egyértelműen, hogy az AIG botrány vagy összeomlás nem történhet meg még egyszer? Nos, ami a második eh, részét illeti a kérdésnek, nem mernék ilyen eh, biztosítékot adni önnek, mert a szabályozás nem változott alapvetően. Az AIG-t eh, nem hatékonyan, eh, nem hatékonyan szabályozták, nem volt a holding cégere vonatkozó szabályozás gyakorlatilag, de hogyha ez az egész reform átmenne, akkor onnantól kezdve a dílert szabályoznánk, lennének pufferek, lenne több tőke, illetve előírva tőke, és a központi elszámolás is egyfajta védelmet nyújtana. Most még azonban ilyen biztosítékot nem tudok adni önnek. Nos, a kommunikációra vonatkozó kérdése. Nos, azt gondolom, hogy a kommunikáció az jobb lett. 8-9 hónapja vagyok csak ezen a munkahelyen, úgyhogy nagyon összehasonlítani nem tudom, de eh, a Buffinnal van nagyon jó kapcsolatunk eh, a német elszámolóház eh, vonatkozásában. Az én 8-9 hónapom során az FSA-val is, a londoni FSA-val is kötöttünk egy Memorandum of Understanding-et, és nem akarok kihagyni senkit, de tényleg nagyon jó Eh, együttműködési nyilatkozatokat írtunk alá más szereplőkkel is. Eh, nem tudom, hogy ez mennyiben előrelépés, de mindenképpen most jók a, jó az együttműködés. Igen, végezetül pedig mondja az asszony, talán tudna nekünk valamit mondani a likviditásról, illetve arról, hogy ezek az eszközök likvidek-e, és amennyiben pedig nem minden eszköz megfelelően likvid, és úgy kerül egy kereskedési helyszínre, akkor ott vannak bizonyos bilaterális és akkor ugye nem figyelembe véve az end user exemption eh, úgy struktúráljuk ugye az egész eh, helyzetet, hogy a central counterpartik lefedjék a kockázatokat, és végezetül, hogyha a repozitorik kevés számban, kis számban felállnak, mondjuk globálisan minden vagyonosztályra egy, akkor azokat, mint utility-t kellene árazni, és hogyha igen, akkor milyen árazás működne? Nagyszerű kérdéseket Gondolom, hogy a piac háromnegyedét, 75%-át eh, eh, eléggé standardnak tekinthetjük ahhoz, hogy be lehet vonni az elszámolásba, de meg kell vizsgálni a likviditást, mint ahogy az elnök asszony is eh, utalt rá, és éppen ezért én is előírnám ezeket a trading venue-kat, mert hogyha átlátható az árképzés, akkor az elszámoló házak jobban látnák, átlátnák az árképzést a likvid piacon, és nem a nagy bankoktól függnének, azt gondolom, hogy ők döntenék el, hogy mi az, ami elszámolható, a, szab- a szabályozó hatóságoknak is meg lenne a maguk szerepük, nevezetesen, hogy az elszámoló házak ne, vonat, ne vállalhassanak olyasmit, ami nem megfelelően likvid. Egyébként 30 napos határidőt adnánk arra is, hogy valamit be akarunk-e vonni a clearinghouse-ok hatáskörébe. Ami ami a, a clearinghouse-okat illeti, nos, ezek azért életképesebbek lennének, mint egy, egy AIG. Egyébként bizonyos intézmények már most is clearinghouse-ként funkcionálnak, de ugyanakkor ők számos más feladatot is ellátnak. Én jobbnak tartom ennél azt, hogy a 75%-ot bevonjuk az elszámolóházak alá, és én egyébként nem tudok olyan, olyan elszámoló házról, amelyik tönkrement volna, tehát elég biztonságosnak tűnnek. Ami pedig a repository igen, ott egy ilyen közüzem funkció van, még a clearinghouse-nak is lenne egy ilyen közüzemi funkciója, e, természetesen ellenőrzés alatt az elmúlt eh, tíz évben a profitorientált clearinghouse-ok felé mozdultunk el, de eh, a profit vonatkozásában ugye az egy az az, hogy mivel ők természetes monopóliumok, meg kell akadályozni, hogy hogy túl magasra eh, tűzzék az áraikat és azt gondolom, hogy itt az irányítás kérdése merül fel. Köszönöm, mondja az elnök asszony. E, azt gondolom, hogy minden kérdésünkre kimerítően válaszolt, még van néhány percünk. Nem tudom, van-e még olyan kérdés, ami el nem hangzott, de szerette volna, ha elhangzik, vagy valami, amiről még ön beszélni szeretne e, nem csak meg szeretném köszönni a bizottságnak és az elnök asszonynak, hogy itt lehetek, nagy megtiszteltetés volt, és ha bármiben segíthetünk, akár technikai tanácsadással kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. Igen, mondja az elnök asszony, biztos vagyok benne, hogy élni fogunk ezzel a lehetőséggel. Még egyszer köszönjük. Um, right, be a, a short interval of about five minutes. Rövid 5 perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk a meghallgatással.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 Right, if everybody could take their seat. Arra kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akkor folytatjuk az ülésünket. Folytatjuk tehát az ülésünket, méghozzá egy meghallgatással, de mielőtt erre rátérnék, hagy térjek rá a napirend első pontjára, ez a napirend elfogadása. Az előző meghallgatás előtt ezt kihagytam, ezt hivatalosan meg kell tennünk, különben zűrzavar következik, tehát akkor ezzel elfogadottnak tekintem a napi rendet a mai napra, illetve holnapra vonatkozóan. Úgy látom, hogy senki nem tiltakozik, tehát akkor elfogadottnak tekintjük. Most pedig eh, lépjünk tovább, meghallgatás következik. A határon átnyúló válságkezelés a banki ágazatban, ez a címe a meghallgatásunknak. Négy felszólaló, négy előadó lesz, és ahogy a meghallgatások általában történni szoktak, először meghallgatjuk a prezentációkat, ezek maximum 10 percesek lesznek egyenként, és utána eszmecsere következik, kérdések, válaszok. Szeretném bemutatni a, az előadókat, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Először is, és azt hiszem, hogy ez a helyes sorrend, tehát először üdvözlöm Stanislav Klúza urat, a lengyel pénzügyi felügyelet elnökét, aztán Carmin Lamandát, aki alelnök, illetve tagja az Unicredit bizottságnak, ennek a szabályozó illetve stratégiai tanácsadó testületének és tagja, valamint üdvözlöm Dirk Schoonmakert a Dunsbergi pénzügyi iskolától, illetve Rim Ayadit a Finnews és SEPS részéről. Tehát ők lesznek az előadóink. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. És épp most kaptam egy feljegyzést, hogy a, éppen most osztják ki az anyagokat. Tehát köszönöm szépen az előadóknak, hogy eljöttek hozzánk. Elnézést kérek, néha ki kell majd lépnem a teremből, és vissza-visszatérek, akkor majd átadom a levezető elnök szerepét. Át is adnám most pedig a szót Stanislav Klúzának. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy rövid prezentációt tartsak önöknek a lengyel pénzügyi felügyeleti hatóság tapasztalatairól a határon átnyúló válságkezelés kérdésében. Kevés az időnk, ezért nagyon rövidre fogom majd a hozzászólásomat. Amennyiben kérdések merülnek föl, akkor szívesen válaszolok azokra, és eszmecserét folytathatunk. Tehát rövid prezentációm két aspektusra összpontosít. Először is a pénzügyi következmények megosztása, tehát a elbukó bankok bankokkal kapcsolatos felelősség kérdése az első, a második pedig, hogy hogyan állíthatjuk helyre az európai tagállamok bizalmát. Az első kérdés lehet, hogy provokatív jellegű, mégis rámutat arra, hogy a vitának milyen mérföldköveket kell tartalmaznia. Nagyon fontos ez a kérdés, ki fizesse meg a kudarcot valló bankokat, kifizesse meg ennek az árát. Nagyon fontos ez a kérdés azért, mert a válság nem csak a múltban jelent meg, hanem a jövőben is előfordulhat. A kérdés pedig az, hogy ki fog fizetni a következő válságért. Kiemelt fontosságú ez a kérdés a jelenlegi válságot az adófizetők állták, ennek az, ennek a, az árát ők fizették meg. Tehát ezúttal az adófizetők vállára nehezedett a teher. és azt hiszem, hogy mindig ez a legegyszerűbb megoldás, tehát itt különösen súlyos ez a kérdés. Most pedig a második pont, egy új horizont jelenik meg, egy második jelölt, aki fizethetne a válságért. Hogyha megnézzük a legutóbbi javaslatait az Európai Bizottságnak, akkor azt látjuk, hogy olyan javaslatokkal rukkoltak előtt, hogy elő, hogy esetleg a leányvállalatok állhatnák a cekket, Tehát ezek a hazai vállalatok, hazai leányvállalatok lehetnének. De ez a, az eszköz áttétel azt jelenteni, hogy a válság ára, a válság költsége a helyi a helyi szereplők vállára nehezedne, a helyi garancia alapokra azokat terhelni, és ők fizetnék meg a hiba árát, azokat a hibákat, amelyek nemzetközi szinten történtek. Kérdés tehát, hogy az Európai Unió milyen szabályokat hozhat ezen a területen? Meg kell törni bizonyos eddigi megállapodásokat, illetve elképzeléseket. A jövőre nézve ez a megoldás nem csökkentené a pénzügyi e, intézmények erkölcsi e, hiteltelenségét, erkölcsi kockázatát. És most eljutottunk a harmadik úthoz, a harmadik megoldáshoz. Erre szeretnék összpontosítani. Három elemet találunk itt ebben a megoldásban. Az első, föl kell ismerni az, hogy a szisztemikusan fontos pénzügyi intézményeket hogyan kell szabályozni, hogyan kell kezelni, illetve szabályozni a likviditás kérdését, illetve harmadsorban hogyan kell betéti garancia rendszereket létrehozni, amelyek nem fizetnék meg az árát a válságnak, de mivel a modell egy bizonyos struktúrát venne föl, ezért megelőzhetővé válna a válság, illetve az úgynevezett erkölcsi kockázatot is kiiktatná. Lépjünk tovább a második fóliára. Itt azt látjuk, hogy a nagy pénzügyi intézmények egyértelmű szabályozása rendkívül fontos kérdés. Hogyha megnézzük, hogy a 2008-as segély, mentőv mennyibe került, akkor azt látjuk, hogy nincs tökéletes megoldás, nincs olyan megoldás, amely a kockázatot kiiktatná, a potenciális kockázat rendkívül magas, és ezért a költségek az ára is. Fölmerül az államnak a szerepe, nagyobb szerepet kell vállalnia a pénzügyi intézmények tevékenységének mértékétől függően. Nem szabad megengedni azt, hogy a profit a privát szektorba legyen, azonban a vesztesége, veszteséget mindenkinek közösen kelljen fizetni. Nagyon fontos tehát, hogy ne csak utólag reagáljon az állam. A kérdés pedig a következő, az állam milyen kritériumokat hozon létre a, a pénzügyi intézmények nagyságától függően, hogy megfelelő pénzügyi rendszerek álljanak föl. Lépjünk tovább. A likviditás is rendkívül fontos kérdés. Azt hiszem, itt kell megjegyezni, hogy Lengyelországban egy ellenőrzési eszközt vezettünk be a likviditási normákat illetően négy likviditási normáról van szó, nem tőke, tőkepiaci szabályozás vagy Európai Uniós szabályozásra utal ez, hanem a pénzügyi intézményeknek bizonyos likviditási kritériumoknak kell megfelelniük Lengyelországban, és ez azt mutatja, hogy a jövőben sokkal könnyebb a válságkezelés, ezen kívül megelőzhető az, hogy egy lehetséges válság esetében nagyon gyors reakciók történjenek. A kintlévőségeket lehet így fedezni ezzel a likviditási normával. Látjuk itt a Northern Rock-ra vonatkozó ábrát. Azt látjuk, hogy a tőke nagyon kicsi arányt képvisel a mérlegben, látjuk a kintlévőségeket, és hogyha ezt összevetjük a tőkével, akkor egyértelmű, hogy a likviditás legalább olyan fontos, mint a tőke fedezet. Lengyelországban konkrét eszközöket vezettünk be, amelyek például lehetővé teszik azt, hogy az intézmény stabilabb legyen egy esetleges válság esetén, vagy kockázat esetén, tehát hosszabb ideig lábon tud maradni. Ahogy mondtam, egy esetleges válság esetén. És nézzük akkor az utolsó fóliát. Egy rendkívül fontos kérdéssel foglalkozik ez a fólia, a garancia rendszerekkel. Nagyon jó összehasonlítást mutat az ábra. Nézzük meg, hogy a betétek mértéke mekkora a legnagyobb európai bankok esetében, illetve milyen problémákkal kellett volna szembenézniük ezeknek a bankoknak az elmúlt két évben. és milyen bonyolult helyzeteket lehet megoldani egy globális válság esetén. A kérdés tehát a következő, hogyan előzhető meg egy válság, hogyan kezeljük a helyzetet, Azt hiszem tehát, hogy nagyon fontos a DGS kérdését felvetni ebben a vitában. hogy mi, minek, mi valósul meg, mi történik egy válsághelyzetben, hogyan osszuk meg a terheket, hogyan osszák meg a terheket a pénzügyi intézményeket, hogyha ezek a pénzügyi intézmények bajba vannak, és hogyan lehet kiiktatni a pénzügyi intézmények erkölcsi kockázatát. Azt hiszem, hogy ha egy nagy DGS-t hoznánk létre az egész Európai Unió részére, az egész piac számára, akkor hogyha ez nem megfelelően áll föl, akkor az erkölcsi kockázatot még növelné. valamilyen fedezet megvalósulna, de igazából ezek a pénzügyi intézmények nem vállalnának felelősséget a lépéseikért. Azt hiszem, hogy rövid bevezetőnek ez elég és lesz. Várom a kérdéseket. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Klusa úr. Carmine Lamanda, a következő. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a parlamentnek, hogy meghívtak. Az elmúlt időszakban szerzett tapasztalat múltomról szeretnék beszélni, a Banca de Itáliánál dolgoztam, és fontos válságokon mentem végig. Kiosztottam egy néhány diát, ezek alapján tartom meg az előadásomat. Először is engedjenek meg egy előzetes megjegyzést. Amit el kell érni, meg kell valósítani. Az egy erős európai felügyeleti rendszer. Szükség van egy központi hatóságra, Európában is olyan felügyeleti rendszerre van szükség a különböző tagállamokban, amely minőségi munkát tud végezni, és képes arra, hogy megelőzze a válságokat, illetőleg ha már válságok vannak, akkor a legalacsonyabb költségen tudja ezeket megoldani, kezelni, és gondoskodni kell arról, hogy ne egy valaki fizessen mások hibáiért. Miről is beszélek itt? Bankokról, koncernekről, mint például a miénk, egy holding-szerű szervezethez, és különböző tagállamok, sőt külső államok bankjai tartoznak a holding alá. Ez egy fontos dolog, tehát a legfontosabb dolog az, hogy az európai belső piachoz alkalmazkodjunk, ezt megvalósítsuk, ehhez stabilitásra van szükség. És az EBRD is azt mondja, hogy jól működnek ezek a stabilitást elősegítő rendszerek. Itt a nemzetközi valuta alappal is sikerült megállapodásokat kötni, amelyek a likviditást erősítették. De nincs okunk arra, hogy a megszerzett előnyöket többre tegyük, nem szabad visszalépni, úgy véljük, a protekcionizmus útját nem járhatjuk. Tudni illik ezt tönkretenni az európai pénzügyi rendszert a bizottság fontos javaslatokat készített, hogy ez az európai felügyelet létrejöhessen, és azt gondolom, hogy eh, ezen erős szervezet létrehozásában fontos szakaszokra kell osztani a tevékenységet. Itt az Európai Parlament is bátran és pozitívan közelít ez a kérdéshez. Mikor van kérdés, mikor kerül válságba egy bank, hogyha a piac nem bízik egy bankban. Ebben az esetben a bank már nem képes arra, hogy kellő likvid eszközökhöz jusson, és ebből problémák, likviditási problémák keletkeznek. Vagyis kialakul egy likviditási válság, és hogyan tud erre reagálni a bank? Igyekszik az eszközeit eladni, hogy továbbra is likvid maradjon, és az eszközök eladása persze egy helyes lépés lehet ebben az esetben, viszont másrészt azt kell látni, hogy a bank értékei csökkennek, egyre inkább elmélyül a válság, ez kihagy, kihat aztán a többi bank eszközeire is. Hol lehet itt közbeavatkozni ebben a válságban? Tehát amint azt látjuk, hogy a bizalom csökken, akkor a hatóságokkal lehet a leggyorsabban avatkozzanak közbe, és az anyavállalat igazgató tanácsában olyan embereknek kell lenniük, olyan embereket kell oda delegálni, akik képesek kezelni ezt. Hogyha az anyavállalaton belül sikerül megoldani a válságot, az tulajdonképpen már egy előnyös dolog, hiszen az a kockázat megszűnik, hogy az egyik országból a másik országba menjen tovább a kockázat, fertőzze a többit. Tehát ha az anyavállalatnál van egy személy, aki ezt kezelni tudja, akkor elkerülhető. Olyan intézményekre van szükség, amelyek képesek tehát egy ilyen helyzetet kezelni, milyen logika mentén működjön ez. Egy válság esetén szükség van egy pénzügyi stabilitásra, az a legfontosabb, hogy a közvélemény bizalommal legyen a bankok iránt, és persze azt is el kell kerülni, hogy a költségek átháruljanak az adófizetőkre egy ilyen válság esetén. Hogyha ezt sikerül megoldani, akkor amellett is sikra szállhatunk, hogy a privát érintettek érdekei ne sérüljenek. milyen eszközök vannak arra, hogy a válságot kezeljük, amikor kilépünk a saját koncernen belüli területről, tehát van egyrészt a holding, egy holdingon belül megvannak az adatok, a tapasztalat, a tudás, hogy kezeljen egy válságot, a holdingnek nagyon fontos vállalat gazdasági eszközei vannak. Ezek azok az eszközök, amelyek a cég vezetését szolgálják, de ezeket az eszközöket a hatóságoknak is rendelkezésre kell bocsátani. És hogyha erre lehetőség van, akkor tulajdonképpen az intézkedések elegendők lehetnek arra, hogy a bizalom újjon ki, újból kialakuljon. Nem mindig van ez azonban így. A legutóbbi válság fontos tapasztalatokra vezetett. Mi is történt valójában? Egy olyan válságról beszélek, amely egy koncernen belül keletkezik, nem egy rendszerszerű válságról beszélek, de igazából arról beszélek csak, hogy egy koncern ne fertőzhesse meg a többieket. A legutóbbi válságnál azt állapítottuk meg, hogy likviditásra volt szükség a bankoknak, a piacon ez már nem volt meg, a hatóságok nem voltak képesek gyorsan likviditást rendelkezésre bocsátani, és kialakult a válság. Igazából középtávú likviditásra lett volna szükségük a bankoknak, a piacon nem tudták ezt megszerezni, a hatosak meg nem tudtak ellen lépni, és persze igyekeztek meggyőzni a piacot, hogy ez másképp kell, hogy legyen, viszont a bankok ezt már nem voltak képesek elérni, ezért az államok közbeléptek és középtávú finanszírozást biztosítottak. Ez a fő probléma tehát, amelyet most meg kell oldanunk, az a javaslat, amit mi előterjesztünk, a következő lényegi elemeket tartalmazza. Úgy gondoljuk, hogy létre kell hozni egy középtávú testületet, ahol melyben mint a magánszektor, mint pedig az állami szektor részesül. Ez oda vezetne, hogy európai szinten kialakulna egy struktúra, amely adott esetben képes hatékonyan kezelni a válságokat. Ilyen esetben a bankok a saját tőkét tudnak rendelkezésre bocsátani, és akkor ezt égészülnek ki az államok tőkéjével is, és ez a fórum képes lenne arra, hogy középtávú, likviditást biztosítson egy piacon, oly módon, hogy egyszerűen oly módon történ ez, hogy garantálják az eszközeit egy veszélyeztetett banknak. Aztán, hogyha tegyük fel, kialakul egy fizetésképtelenség, akkor közbelépne ez az alap, amelynek részesei bankok is, és hozzájárulhatna ahhoz, hogy a válság költségei viselhetőek legyenek. Hm. Végül is mi az, ami történt? Egyrészt egy erős struktúrát alakítottunk ki a felügyeletek számára. Kialakítottuk azt a struktúrát, amelynek segítségével a válságot meg lehet előzni, de hát ennek a moral hazard, tehát az erkölcsi kockázata megnőtt. Hogyha moral hazard témája vetődik fel, akkor szerintem itt egyetlen egy megoldás létezik. Arról van szó, hogy megvizsgáljuk, hogy egy részleges mentőakció működik-e. Tehát amikor csak azt mentjük meg, ami tényleg hasznos azon érintetteket, akik fontosak. Tehát nem mindenkit kell mindig megmenteni, hiszen ennek az ára nagyon magas. De milyen veszélyei vannak, milyen nehézségei vannak a részleges mentésnek, a mentőakciónak? Egy szokásos válság esetén ez úgy alakul, hogy ki a, a reálgazdaságot eléri a válság, ez egy kicsit lassúbb, itt meg tudjuk érteni, hogy mi történjen. Az államnak van némi ideje, hogy reagáljon, a hitelezőkkel is beszélhet az állam, viszont a bank esetében egészen másképp működik ez a folyamatosan szüksége van tőkére a banknak, ott milliók szűnnek meg, és megszűnnek a források komoly finanszírozásokra. Tehát olyan eszközre van szükség, hogy biztosítsuk a bank működő képességét nagyon gyorsan még hozzá. A megoldás ebben az esetben az lehetne, hogy a bank működését biztosítjuk, viszont bizonyos érintettek kapnak 100%-ban teljes kárpotlást, mások viszont, amelyek mondjuk kockázatokat is vállaltak, ők csak részben kapnának garanciákat 60-70-80%-ban egy bizonyos időszakra, ha kockázatot vállaltak korábban és ez alatt az időszak alatt lehetne eldönteni, mi az, amit érdemes megmenteni, és a bank működő képességét ezáltal sikerült fenntartani. E, és lenne egy kötelező delegáció, amely szerződéseket kötne az érintettek és a bankok között. Az érintetteknek lenne képviselőik válság idején, ezek összejönnek a hatóságokkal, a kormányjal és másik féllel, és ott megtárgyalnák, hogy mi lenne a legkedvezőbb fellépés. Szerintem ez az egyetlen megoldás, ha arról kívánunk gondoskodni, hogy átlátható maradjon a helyzet. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen válaszok a kérdéseikre, illetve folytatok eszmecserét. Köszönöm szépen Lemanda úrnak a következő Schumacher úr Köszönöm, elnök úr, hogy meghívtak, és gratulálok ennek a szakbizottságnak ahhoz, hogy foglalkozik ezzel a fontos témával. Négy kérdés van, amelyekről beszélni szeretnék, és szeretném elmondani, hogy a fontos, hogy összekössük egy integrált keretbe ezt az egész témát azokkal a hatósági lépésekkel, amelyeket tervezünk. Tehát melyek a problémák, ugye a moral hazard kérdése, a finanszírozás, amelyre a két kollega is utalt, és végül pedig, hogy milyen legyen a válságkezelési keret összességében. Kitérve tehát a határon átnyúló bankszolgáltatások kérdésére, amely az első pont volt. Nos, már a válság előtt egy pénzügyi trilemát vázoltam fel, Eh, amely arról szól, hogy ugye, hogyha az a három célkitűzés, hogy pénzügyi stabilitást, pénzügyi integrációt és nemzeti eh, hatóságokat akarunk fenntartani, akkor ez a három nem fog működni így együtt. Eh, tehát ez az IKB e választása kell, hogy legyen. A három közül csak kettő célkitűzést lehet kombinálni. Egyet fel kell adni. És hát természetesen a status quo, a belső piaci status quo, az integráció, de nemzeti hatóságok, az a jövőre nézve nem e, fenntartható. Tehát vagy több Európára, vagy kevesebb Európára van szükség. Ezt bontom ki a következő ábrán, mert valójában ugye az igazi választás e, az az A és a B között van, mert hát ugye a globális pénzügyi biztonságot mindenki akarja, tehát vagy betiltjuk a határon átnyúló bankokat, és gyakorlatilag gyakorlatilag minden leányvállalatra rákényszerítjük, hogy a teljes spektrumon üzemeljen, és akkor itt véget ér a bankszolgáltatások területén az egységes piac. E, az alternatíva pedig, amiről ma beszélünk, az az, hogy a nemzeti hatósági felügyelettől elmozdulunk az európai hatósági felügyelet irányába a e, az ellenőrzés vonatkozásában például a e, La Rochelle ebben vonatkozásban első lépés, illetve a betétek védelme és a teherviselés vonatkozásában. Ami a morálhazardot illeti, sajnálatos módon vannak problémák, az adófizetők aggódnak, hogy ilyesmi többet ne forduljon elő. A kollégákkal egyetértek, a piaci fegyelmet kell megerősíteni. Kétféleképpen erősíthetjük meg a piaci fegyelmet. Egyrészt csökkentjük a valószínűségét a csődnek, tehát lassabban mehessen csődbe egy bank, nevezetesen több tőkét írunk elő, illetve a tőke áttételi arányt is szabályozzuk, csökkentjük. Ez megint egy vitatott kérdés, de szerintem nagyon fontos, hogyha eh, túl sok a tőke áttétel a pénzügyi rendszer, rendszerben, akkor gyorsan bontakozik ki a válság. Tehát a tőkeáttételi ráta az rendkívül fontos. A második tétel, hogyha mégis megtörténik a csőd, akkor annak a hatását kell csökkenteni. Itt jön be a Living Wills fogalma, amelyet a G20-ak is megvitattak és eh, a felszámolási tervről, a resolution tervről eh, szeretnék eh, beszélni, tehát hogy a hatóságok hogyan nyúlhatnak hozzá egy csőd felé, csődbe menő bankkal. Eh, hiszen eh, vagy megmentünk egy bankot, vagy likvidáljuk. Eh, a Lima jelentést olvastuk ugye a hétvégén többen is, és tudjuk, hogy a likvidálás az rendkívül hát nehéz ügy és veszélyes. A finanszírozás egy nagyon fontos kérdés. Én itt közgazdászként azért élnék egy figyelmeztetéssel. Hogyha körülnézünk, akkor a tudósok ugye különböző lehetőségeket szoktak felvázolni. Ugye a bankszektornak ha a költségeit növeljük, akkor a bankszolgáltatások drágábbak lesznek, és a hitelezésre ez negatív kihatással lehet. Tehát nem szabad minden javaslatot összeadni, mert ez a költségeket lehetetlen mértékben megnövelni, hanem a legsürgősebbre kell koncentrálni. Ami pedig a legsürgősebb, az a letétbiztosítás, európai letétbiztosítás kérdése. Amerikában korábban minden államnak volt egy letétbiztosítási alapja, amely rendkívüli módon instabil volt. Kicsit úgy történtek a dolgok, mint Izlandon az államok ugyanis eh, túl kicsik voltak ahhoz, hogy hiteles eh, betétbiztosítási rendszert működtessenek. Tehát nagyon fontos, hogy a határon átnyúlóan működő bankok eh, miatt elsősorban, de másokból is európai szintre összpontosítsuk a betétbiztosítást. És a bankok fizessék ezt meg. Tehát ex ante, az előző hozzászólókkal egyetértek, tehát ex ante és kockázaton alapuló biztosítási díj. Hogyha egy bank magas kockázatú tevékenységet végez, akkor többet fizet be az alapba. E, nyilván ez a legfontosabb dolog akkor, hogyha az egységes piacot meg akarjuk védeni. Hogyha ugyanis nincsen európai betétbiztosítási rendszer, akkor az izlandi válság után a bolond fog csak egy határon átnyúló bankba pénzt elhelyezni Eh, ami pedig a burden sharinget illeti, eh, nos, eh, lehet egy nagy összeget, kezdeti összeget betenni, vagy pedig eleve eltervezni, hogy hogyan fogjuk megosztani a terheket. Figyelembe kell venni természetesen az eddigi tapasztalatokat. Nincs az a pénzalap, amely kezelni tud egy nagy bankot, ugyanis az amerikai szövetségi eh, betétbiztosítási alap sem képes arra, hogy a nagy bankokat megmentse. A közepes bankokat, a kis bankokat meg tudja, illetve az ő ügyfeleiket meg tudja menteni nagyon hatékony módon, de a nagy bankokat a betétbiztosítási rendszer Amerikában sem tudja kezelni. Ugyanez az igaz a Resolution Fund eh, vonatkozásában Európában is. Ez a kisbankokat fogja tudni kezelni, de ugye a, a SZIFIK-kel, a rendszerfontosságú nagybankokkal e, van probléma, mint amilyen az Unicredit vagy a Deutsche Bank. Ezeknek a megmentésére adott esetben ez az alap nem lenne elég. Természetesen prociklikusan módon kell, hogy ez működjön. Most üres ugye az alap, és aztán nagy befizetések prociklikus módon. Tehát egy ilyen, én kezdeném akkor az európai betét biztosítási alappal, majd rendezném a tehermegosztás kérdését. A tehermegosztás kérdése, a teherviselés kérdése az rendkívül vitatott kérdés, ugye különösen, különös tekintettel Görögországra, illetve a görög kormány helyzetére. Ami a teherviselést illeti, nem arról van szó, hogy mindig van valaki, akinek fizetnie kell, hanem egyszerűen arról tudjuk, hogy mit kell tenni akkor, hogyha a szükség felmerül. Kis lépésekkel kezdenék, tehát Living Willek formájában kis intézményenként meg lehet ezt a, alulról fölépíteni a tehermegosztás eh, eh, kérdését. És aztán eljutnánk a nagyobb bankok ra skandináv vonatkozásban ugye a Nodia vonatkozásában a négy skandináv ország összefognak. Nordia vonatkozásában a négy skandináv ország összefognak. Nos, a válságkeret hogyan működik ez? Hát természetesen először is a bankstruktúrákat kell egyszerűsíteni. A nagy bankok, különösen az amerikai bankok nagyon gyakran oszlanak több mint ezer eh, jogi személyiséggel rendelkező eh, alvállalkozásra, és még az igazgatóság sem tudja, hogy mi tartozik hozzájuk. Emellett eh, korai beavatkozási hatáskörre van szükség. Válság idején pedig először is le kell írni az adófizetők, a részvényeseket, és külön kell szedni a banknak azt a részét, amelyik szisztemikus, tehát rendszerfontosságú, ezt meg kell menteni, a nem rendszerfontosságú részt pedig fel kell számolni, és amikor ezt megtettük, akkor lehet a Living Will formájában a teher megosztást, az előre megszervezett teher megosztási módszert eh, működésbe hozni. Természetesen a bankok vonatkozásában egy különleges felszámolásról van szó, hogyha ezt standardizáljuk, akkor a határon átnyúló bankok formájában is, a határon átnyúló bankokat is egy válság idején e, előrelátható módon lehet felszámolni. E, az utolsó e, ábra azt mutatja, hogy egy Memorandum of Understanding nem elég, mert a Memorandum of Understanding jogilag nem kötelező erejű válság után ezt az egyetértési nyilatkozatot már eh, nem is olvassák az emberek. Tehát valójában eh, jogalkotásra van szükség, és ezért is fontos, hogy az Európai Parlament ebben részt vegyen. Utolsó kérdés az, hogy kinek kell a lépéseket megtennie a válság idején, és noha én úgy általában eh, az ügynökségek fontosságát eh, szoktam hangsúlyozni, itt azonban eh, figyelmeztetnék, hogy egyszerre túl sok új ügynökséget felállítani nem tanácsos. Természetesen egyetértek azzal, hogy európai szinten érdemes lépni, illetve kell lépni, tehát itt a raportőrrel egyetértek, eh, kezdeném az Európai eh, Felügyeleti Hatósággal, és itt van egy nagyon erősen megfogalmazott eh, cikk a válság idején, az Európai Felügyeleti Hatóság átveszi a hatásköröket a nemzeti hatóságtól. Valójában én ezt még erősíteném is, mert ez nagyon hasznos. És aztán az Európai Felügyeleti Hatóság eh, az egész EU területén eh, vizsgálatot folytatva dönthet eh, a bankfelszámolásról. Köszönöm szépen, Schumacher. Azt hiszem, nagyon jól mutatta be a helyzetet. Ayadi a következő. Thank you very much for inviting me today to share... Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy a végfelhasználók perspektívából egy-két dolgot megoszthassak önökkel. Egyetértek az előző előadással. Először erre szeretnék egy-két szóban kitérni, majd pedig a végfelhasználói szempontból a Finyusz, illetve a SEPS részéről szeretnék egy-két gondolatot megeszteni onokkal, önökkel. A pénzügyi válság meg bemutatta, hogy a szabályozási rendszer megbukott. A felhasználók mint a betétesek, a lakossági befektetők elvesztették a bizalmat a pénzügyi szektorban, vannak akik a betéteiket vesztették el, meg takarításaikat. A bizalom tehát megrendült, pedig ez a banki kapcsolatok alaptétele, és ezt nehéz lesz helyreállítani. A status quo iróniája az, hogy nem csak a szabályozás vallott kudarcot, hanem a kormányok jelentős mentőövet dobtak, méghozzá az adófizetők pénzéből, és megpróbálták kimenteni a csőd szerint táncoló bankokat, illetve a, a szabályozók inkompetenciáért fizettek nincs megfelelő válságkezelési rendszer Európában. Ma mítosz az, hogy megfelelő válságkezelésről beszéljünk a banki szektorban, hiszen az erkölcsi kockázat megerősödött, és a piac fegyelem nem működik lehet, hogy jobb lenne egy Európai Uniós határon átnyúló válságkezelési rendszert létrehozni, és nem pedig megengedni azt, hogy nemzeti megközelítések virágozzanak és burjánozzanak, kimentsenek egyes bankokat, tovább súlyosbítva a kockázatot és torzítva a piacot, vagy pedig elkülönítsék a bankok bizonyos eszközeit, entitás szinten, és nem pedig határon átnyúló szinten. Ez az utóbbi lehetőség nem hoz pénzügyi biztonságot, és nem is elfogadható a fogyasztó védelme, illetve a belső piac szempontjából. Hogyha azt akarjuk, hogy egy Európai Uniós válságkezelési keretrendszer hasznos legyen a következő válság idején, akkor a következő megjegyzéseket figyelembe kell venni. A modern bankrendszer globális és határokon átnyúló rendszer, és az Európai Unió szabályozóinak, felügyelőinek nincs megfelelő figyelmeztetési, korai figyelmeztetési rendszer. Ez elfogadhatatlan. Ezért egy kötelező korai intervenciós mechanizmus létrehozását támogatjuk. Meglátásaink szerint, hogyha ez hatékony, ahhoz arra van szükség, hogy a fogyasztók és az ellenőrzők megfelelő hatáskörökkel, illetve forrásokkal rendelkezzenek, korán bele tudjanak, bele tudjanak nyúlni a banki szektorba, és ezt az intervenciót egyértelmű kell, egyértelművé kell tenni, megfelelő eszközökre kell, hogy épüljön, amelyek kvalitatív, illetve kvantitatív jellegűek. Négy tevékenységre kell összpontosítaniuk, azonosítani kell és meg kell előzni a válságot, ehhez határon átnyúló ellenőrzésre van szükség, a bankok eh, pénzügyi eh, pozícióját kell ellenőrizniük, illetve megfelelő szabályozási eszközöket kell létrehozni, például eh, tőkekövetelményt, illetve megfelelő, ciklikus, átlátható piaci fegyelmet kell biztosítani. Nem léphetnek föl egyedül és elszigetelten ezek a szabályozók, hanem a makroprudenciális szabályozókkal közösen kell fellépniük, és így a pénzügyi kockázatot makrogazdasági kontextusba kell kezelniük. Tehát nagyon fontos, hogy nem mikroszinten elszigetelve kell történni az ellenőrzésnek. Ebből a szempontból az ellenőrzés rendkívül fontos, hiszen itt is hibák merülhetnek föl, és az európai hatóság szerepe létfontosságú, a határon átnyúló intézmények ellenőrzése szempontjából. Második megjegyzésem, korai szakaszban kell lépni. A korai jelek, szimptomák a makra, makrogazdasági hatóságok részéről együttműködést követelnek itt az Európai Központi Bankra, illetve az Európai ESRC-re e gondolok. Meg kell próbálni csökkenteni a fizetésképtelenség kockázatát. És ezt egyértelműen meg is kell határozni méghozzá különböző mikro és makroszintű indikátorok együttműködésére van szükség. Tehát ezt az ösztönzőt különböző mikro és makro indikátorok kell, hogy meghatározzák, az a törstőke, a likviditás, illetve a kockázat területén nemzeti, regionális és, és nemzetközi szinten. Ehhez az együttműködéshez, tehát ehhez nagyon fontos az együttműködés. A szabályozó másokkal együtt a tőke emelést kérheti, a portfólió megváltoztatását kérheti, kérheti, illetve a vezetés megváltoztatását is kérheti, illetve a piac fegyelmet is felhasználhatja. A harmadik megjegyzés a válság kezelése. Az, az előlege, elő tehát a, a haragos tengeren át kell valahogy vezérelni a hajót, és ehhez megfelelő politikákra, betéti biztosítási rendszerekre van szükség, mind a biztosító, mind a biztosított részéről. Közvetlen szabályozási intervenciók szükségesek, itt a, a DGS rendszereket kell aktiválni. Ezek a betéti garancia rendszerek fontos eszközt képeznek, védelmet nyújtanak. Hitelesnek kell lennie ennek a nagyságrendjének, nem szabad, hogy túl kicsi vagy túlságosan nagy legyen, és Európai Uniós szinten harmonizálni kell őket, illetve kockázat alapú prémiumokkal kell ö, fedezni ezeket. A nagyobb határon átnyúló bankok számára, ahogyan már korábban is említettem, jelentős forrásokra van szükség, hogyha azt akarjuk, hogy a DGS megfelelően működjön a válságkezelésben. Jelenleg a DGS rendszere nem kielégítő, ezért javaslatokra van szükség a megfelelő finanszírozás elérése szempontjából, esetleg eh, magán előfinanszírozási mechanizmusokat is figyelembe kell venni, itt azonban állami eh, segítség, állami kiegészítés is szükséges lehet. A negyedik megjegyzés a válság megoldására irányuló lépések, mint például a Living Will, amely a válságból való kilábalást elősegítheti. Ezeket azonban elemezni kell az eh, árérték tekintetében, az ilyen megoldási rendszereknek meg kell felelnie különböző szempontoknak, például pénzügyi stabilitás, integritás, a kifizetések folyt, folytonossága, illetve fogyasztóvédelem. Ezek nagyon fontos szempontok. Nem szabad tehát az adó fizetőket terhelni. Amennyiben azt akarjuk, hogy ez a határon átnyúló rendszer hatékony, hatékony legyen, Fontos, hogy az európai ellenőrző hatóság megfelelően töltse be a szerepét. A bankhatóságok együtt kell, hogy működjenek, illetve a nemzeti hatóságok döntéseit is fölülírhatják, illetve bizonyos lépésekre kötelezhetik őket. És végül az elszámoltathatóságra szeretnék rátérni. Európai Uniós szinten, illetve nemzeti szinten. Hogyha stabilitást akarunk eh, elérni, megvalósítani a fogyasztóvédelem területén, akkor nagyon fontos, hogy a felhasználók is képviselve legyenek ebben a hatóságban. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. És akkor most eh, Elisa raportőr kap szót, és felteheti kérdéseid. Nos, köszönöm a nagyszerű munkájukat és az itt elhangzott eh, előadásokat, és a rendelkezésemre álló rövid időben eh, azt gondolom, hogy ki kell használnunk eh, az önök szaktudását és hátterét itt. Sok kérdés merül fel. Az első szakértőhöz tenném fel a kérdést mi a kapcsolat a nemzeti érdek és az európai érdek között. Ugyanis ezt nem könnyű a két dolgot egymáshoz igazítani. De mégis hogyan tudjuk stabilizálni a közös szabálykönyvünket, amikor megállapodunk például egy csődbe ment bank további sorsáról. Hogyan lehet megőrizni a különböző nemzeti érdekeket eh, mondjuk egy határon átnyúlóan működő nagy bank vonatkozásában. Mi a szerepe a hatóságnak, a College of Supervisors erre elége, megfelelő-e, vagy az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak kellene a nagy szereplőket közvetlenül kezelnie. Hogyan tudjuk tehát ezt az elvet is érvényesíteni egy intézményről intézményre megközelítést fogunk alkalmazni válság előtti tehermegosztó megállapodásokkal? A mechanizmusok lényege szerintem az, hogy nem lehet őket összekeverni a bank megmentéssel. Tehát itt valójában mi kárenyhítést végzünk, illetve a rendszer szintű kockázatokat kezeljük, és annak a költségeit próbáljuk minimalizálni, amit aztán az adófizetőknek kell kifizetni. A második kérdésem tehát, úgy tudom, hogy van egy fajta konvergencia a betét védelmi alapra vonatkozó szabályok felvázolásakor, de ezt fel lehet-e használni bankcsőd esetén, vagy még azt megelőzően az adott hatóság, elképzelhető-e az, hogy az adott hatóság, mivel nincs más alap, nem áll rendelkezésre, akkor ebből az alapból szed ki pénzeket, mert szerintem a letét védelmi alap az a, leté, a betéteseket védi, és nem pedig arra szolgál, hogy valami fajta más célra, előzetes célokra használják fel azokat a pénzeket, már pedig én úgy értettem, hogy gyakorlatilag minden hozzászóló erre utalt. A harmadik kérdés pedig, hogy ezeket a válság megelőző vagy válság előtti eszközöket hogyan tudjuk bevethetővé tenni akkor, amikor olyan eltérőek a nemzeti szabályok, intervenciós szabályok. Be kell várnunk a bankcsődöt, mielőtt létrehozunk egy európai beavatkozási hatáskört. Sönmaker professzor említette, hogy ugye most 28 rezsimben kell gondolkoznunk. De azok az eszközök, amelyekről itt szó van, alkalmazhatóak-e anélkül, hogy ki kelljen térnünk a részvényesek jogaira, már pedig a részvényesek jogait teljesen máshogy szabályozzák a különböző tagállamok jogszabályai. Hogyan tudjuk tehát bevethetővé venni ezeket a beavatkozási eszközöket? A, a triggerek a következő kérdés, tehát a működésben léptető mechanizmus, ezt hogyan lehetne úgy meghatározni, hogy ez egyrészt átlátható legyen, másrészt pedig azért mégiscsak bizonyos korlátozások alá essen milyen minőségi információk alapján eh, indíthatják be ezt a folyamatot a hatóságok. És az utolsó kérdésem, együtt tudunk-e élni egy három-négy szintű rendszerrel, amelyben egyfajta ilyen intézményes kockázatkezelő intézet működne, e, tehát lenne egy, e, egy szint a nemzeti szinten, amely megint csak e, ugye rendszer kockázatokat kezel, és akkor itt visszatérünk arra, hogy mi is a rendszer kockázat meghatározása, és az EBBÁT tehetjük-e felelőssé a rendszerfontosságú intézményekért, a kollégium pedig felelős a nem rendszerbiztonságú eh, szervezeteké, a nemzeti szint pedig felelős a nemzeti eh, szervezetekért. Eh, mert ugye vannak, akik azt mondják, hogy legyen egy homogén rendszer, mert különben bizonytalanság keletkezik a piacon belül. Tehát lehet-e szó egyfajta átmeneti mechanizmusról, amely később harmonizáltabbá válik. Utolsó kérdésem pedig, hogyha nagyon sok a kapcsolódás, az interconnection, eh, akkor a Resolution Fund az EBA kezébe legyen, vagy pedig magasabb szinten, ahol a, az értékpapírhatóság, a biztosítási hatóság, a bankhatóság valahogy összeülnek, és még hogyha delegálják is az EBA felé a hatásköröket, egyfajta közös egyetértésen alapul az, hogy próbálják megérteni ezeket az interconnectioneket. Én tudom, hogy borzalmasan, bonyolultan fogalmaztam, és nagyon nehezek voltak a kérdéseim, nem akartam így egyenként kiosztani önökre a kérdéseket, tehát egyfajta közös válaszsal is megelégszem. a Micsoda kihívás. Nagyon sok kérdése van Elisának jelentéstevőként, ezért visszaadnám a szót a panelnek, de arra kérem, hogy ne használják fel az összes rendelkezésre álló időt, mert még vannak árnyékjelentéstevők és más képviselők is, akik szeretnének kérdést föltenni. Van-e önök között tehát tisztelt előadók valaki, aki szeretné megragadni a szót, vagy pedig az előző sorrendet kövessük? Klúza úr, köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdéseket kaptunk. Az első az e-, Európa, illetve nemzeti érdekek kapcsolata. ugyanazokról az érdekekről van szó a pénzügyi stabilitás az egész Európai Unió közjava érdekét szolgálja. Ezt csak akkor valósíthatjuk meg, hogyha helyi szinten is megvalósul a stabilitás. Hogyha az európai válságok okát keressük, és ezeket megvizsgáljuk, regionális, nemzeti vagy globális szintű válságokról beszélek, ezeknek a gyökerei mindig ö, lokálisak, mindig egy-egy regionális, egy-egy területhez köthetőek. Tehát egy nagyon fontos folyamat indult el, egy európai felügyelő a hatóság létrehozására irányul, ez ezt támogatjuk. Ezen kívül fontos, hogy a helyi ellenőrző szervek is meg, kitől, meg betölthessék ezen jellegű feladatukat. Ezt is támogatjuk. Hiszen, hogyha a helyi problémákat nem helyi szinten oldják meg, akkor ezek agregálódnak, és regionális, majd határon átnyúló, illetve nemzetközi problémává, európai szintű problémává nő, növik ki magukat. Ezért nagyon fontos, hogy rögtön a kezdeteknél helyi szinten kezeljük a problémát. Egy rövid megjegyzésem lenne. A, a szisztemik, szisztemikus intézmények kapcsán. Néha nem csak szisztemikus intézményekről beszélünk, néha e, ilyen helyzetek is vannak, amelyeket nem a, a szisztemikus intézmények okoznak. Például a Northern Rock esetében az, a helyzet, amely kialakult, szisztemikus helyzet lett, szisztemikus problémákat mutatott. Bár nem ilyen jellegű okok hozták létre a problémát. Azt mondtam, hogy gyorsan fogok választ adni a kérdésekre, de én is szeretnék kérdést, tenni, a kérdést föltenni az előadók számára. azt hallottuk, hogy a szisztemikusan kevésbé fontos intézményeket esetleg mellőzni kellene. Nézzük, hogy az európai pénzügyi piacok struktúrája hogyan néz neki, hogyha kihagyjuk ezeket a szisztemikus részeket, szisztemikus intézményeket, ez vajon a szisztemikus kockázatot növelné, vagy csökkenteni? Prova rispondere, se posso io? Prova, thank you. Akkor most én válaszolnék, ha lehet. Nagyon röviden igyekszem válaszolni. Először is, ami az ebát illeti, azt gondolom, hogy erősíteni kell, tényleg a határokon átnyúló esetekben rá kell bízni a feladatokat. Van egy néhány egyéb régebbi intézmény, amely egyelőre működik, de szerintem az EBA-nak kell majd vezető szerepet biztosítani. A második kérdésnél azt mondom, hogy itt csak betétbiztosításról beszélünk? Nem, az én alapom, amit javasoltam, az nem csak a betétbiztosításra vonatkozik, nem, megfordítom. Határokon átnyúló koncernekről beszélek, ezek olyan intézmények, amelyek mondjuk 60 milliárd felett rendelkeznek, azért ezek nem mennek egyik napra a másikra tönkre, veszítenek 20-30 milliárdot, de még mindig működnek, csak a piaci finanszírozás nincs megoldva. A mi alapunk, és ez volt a válságnál is, éppen azt, ez, azt célozza, hogy ezt a középtávú finanszírozást kezeljük valahogy. Komoly eszközök voltak a bankoknál, de egyszerűen nem volt olyan külső struktúra, sem állami, sem magán, amely mondjuk a finanszírozást magára vállalta volna középtávon, és nem tudtuk megakadályozni, hogy más bankok is megfertőződjenek. Arról van tehát szó, hogy az európai szinten van szükség valamilyen intézményre, amely egy ilyen válságot kezelni tud, mert mindig a likviditási válsággal kezdődik az egész, ekkor kell belépni. Egy következő kérdés az, hogy mikor lépünk közbe ezek a triggerek, a kioldási pontok, és itt vannak bizonyos mérlegelési lehetőségek. Én azt próbáltam elmondani, hogy elveszett a piaci bizalom bizonyos intézményekkel szemben, és azonnal közbe kell lépni, azt gondolom, mert különben terjed a válság. El lehet képzelni, hogy vannak ilyen kioldási pontok, de nagyon nehéz ezt ilyen elméleti szinten meghatározni. Azt gondolom, hogy egy mérlegelési mozgástére szükség van. De mindenképpen azt gondolom, hogy az alapeset az, hogy a nagy krónszerneknél az ebben lépjen fel. Az volt a helyzet korábban, hogy az elképzelésekben ugye a nagy intézmények is felelősek és fizetnek azért, hogy megszűnt a bizalom, és európai szinten nem volt olyan intézmény, amely garanciákat tudott volna nyújtani. Ezért van szükség, hogy egy központi európai intézmény jön létre, amely az ilyen információkat megszerezze, és közben is tudjon lépni. És akkor már folytathatjuk a következő lépéseket, ez az első lépés, és itt abba hagynám. Köszönöm. Nem megyek. Nos, ami az európai és a nemzeti érdekekre vonatkozó első kérdést illeti, azt gondolom, hogy elég eh, egyértelműen tudunk, eh, eh, tudunk fogalmazni. A Fortis esetében például ugye belga és holland érdek volt, és aztán koordinációs problémák merültek fel európai szinten kell a határon átnyúló bankok kérdését eh, kezelnünk. A az új hatá, elnökök hatáskörei eh, rendkívül fontosak, mert egyfajta megelőző hatás eh, már is van, hogyha tudjuk, hogy valaki aztán majd később kötelező érvényű döntést hozhat, akkor érdemes vele már eleve együtt működni. Eh, emellett ugye az elnöknek hatásköre lesz felülbírálni a nemzeti hatóságok döntéseit, és ez nagyon hasznos, mert válság idején gyorsan kell dönteni. A másik kérdésem pedig az, hogy ne vonjanak be három hatóságot egy válság kezelésébe. Tehát, ha egy bank van válságban, akkor egy hatóság foglalkozzon vele, a többi hatóság az később beszélgethet erről, e, de a központi bank, az EBA legyen a e, frontvonalom. a betétbiztosítással teljesen egyetértek azzal, hogy a nem rendszerfontosságú részeket fel kell számolni, és aztán e, ugye felmerül a kérdés, hogy a betétesek pénzét kell-e bailoutra e, e, fordítani. Nem, szerintem nem. A betétesek pénzét azt egy bizonyos célra lehet fordítani. A nagy bankok vonatkozásában pedig úgy sincs elég pénz, hogyha kiürítjük a betétbiztosítási alapot a felszámolás költségeivel, akkor nem marad pénz a betéteseknek, és ez elfogadhatatlan hiszen szükségünk lehet ugye erre a pénzre a, a betéteseknek, tehát a felszámolást ezt másféleképpen kell finanszírozni, tehát a betét biztosítási alap pénzeit meg kell tartani a betéteseknek. Az előzetes eszközök, a válság előtti eszközök vonatkozásában a jogi kérdések rendkívül fontosak tudom, hogy ön gyorsítani akar, úgymond nem tudunk várni az új keretre, de vannak olyan tagállamok, amelyek már egy ilyen felszámolási gépezetet rendelkezés létrehoztak, azt hiszem az Egyesült Királyság ilyen. Most van egy lehetőség, de legalább egy irányba menjünk el a különböző országokban mert különben 27 felszámolási mechanizmusunk lesz, hogyha mondjuk egy nagy bank tönkre megy. Szükség van tehát jogszabályokra nemzeti szinten, de egyféleképpen. Most a három szint kérdése szerintem ott óvatosan kell eljárni. Fontos ugyanis, hogy legyen egyfajta szabálykönyv arról, hogy mit és hogyan teszünk, és aztán a hatékonyság miatt kell eldönteni, hogy kivégezze el a ténylegesen a munkát. Mert a helyzet dönti el, hogy egy határon átnyúló bank az rendszerfontosságú-e vagy sem. hiszen előfordulhat, hogy az EBA, jobb lenne az EBA dönteni a nagybankokról, a kollégium a kisbankokról, az európai központi bankok rendszere egyébként nagyon jó példája annak, hogy a nemzeti központi bankok végzik el a munkát, ugyanakkor a szabályok miatt, a közösen eldöntött szabályok miatt ugyanazt a munkát, vagy ugyanúgy végzik el a munkát. Tehát a rendszer központúság vagy szempontúság nagyon fontos. El kell dönteni tehát a hatékonyság mentén, hogy kivégezze el ténylegesen a munkát. Az EBA pedig ott ül az egész dolog csúcsán, és hogyha akkor lép be, hogyha alacsonyabb szinten nem lehet elég gyorsan hatékony lépést tenni. Köszönöm. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések abból a szempontból, hogy a pénzügyi biztonság kereteit EU szinten létrehozzuk, ami pedig a nemzeti érdek kontra EU érdeket illeti. Ugye tudjuk, hogy a pénzügyi biztonságot európai szinten kell elérnünk. E, európai szinten is és nemzeti szinten is. Az érdekek tehát egy irányba tartanak. Nyilván hogyha egy nagy állam nyomja a saját elképzeléseit a kisebb államok rovására, akkor azzal foglalkozni kell majd egy kicsit másféleképpen, más intézkedések formájában, de végül is ugye a közös cél az, hogy pénzügyi biztonságot biztosítsunk, illetve a fogyasztók védelmét eh, biztosítsuk eh, nemzeti szinten, európai szinten, és én azt gondolom, hogy ezek az érdekek egy irányba hatnak. Ami a, eh, ami a letétbiztosítási alapot illeti, egyetértek Dirkel, mert a betétbiztosítási alapok alkalmasak a kis és középméretű bankok káros jogosultjainak kezelésére, de egy nagyon nagy bankcsőd esetén ezek kevésnek bizonyulnának ezek a pénzek. E, nem gondolom egyébként azt, hogy a e, betétbiztosítási alapot bailoutokra vagy bankok megmentésére kellene használni, nagy bankok megmentésére kellene használni, más lehetőségeket kell erre a problémára találni. Ami a triggereket illeti, tehát a, a lé, életbe léptető mechanizmusokat, e, hogyha korai beavatkozást akarunk, akkor közösen elfogadott szabályokra van szükség, mégpedig nem csak minőségi, hanem mennyiségi szabályokra. Természetesen a tőke szabályok egyrészt fontosak, hiszen a e, tőke adatok, a kockázathoz mért tőke adatok azok fontosak, e, de nagyon fontos az is, hogy hatástanulmányokat végezzünk arra vonatkozóan, hogy milyen e, minőségi vagy mennyiségi adatok alapján lépjen életbe egy mechanizmus mechanizmus. Ami pedig eh, a rendszer egészét illeti, nyilván a, a stabilitást kell, hogy biztosítsa, és figyelembe kell, hogy vegye az európai bankrendszer sokszínűségét, hiszen egyrészt beszélünk a pénzügyi stabilitásról, másrészt pedig tudjuk, hogy vannak olyan bankcsoportok, amelyek a belső problémáik miatt eh, belső elrendezésük, struktúrájuk miatt alkalmatlanok arra, hogy európai szinten lehessen őket kezelni. Hát a többszintű eh, kezelésmód az ami, az, ami valószínűleg a jövő útja. Ami a felszámolási alapokat, a Resolution, alap, a Resolution Fundot illeti, és nyilvánvalóan ezt egyfajta európai felügyelő hatóságnak kell majd kezelnie. Köszönöm. Thank you very much. Um, I think what we'll do now is we'll... Köszönöm szépen. Akkor térjünk eh, rá az árnyék jelentéstevőkre. Nem tudom, hogy kérte valaki szót közülük, de igen, itt vannak, és kérik is, hogy szót kapjanak. Először is Hübner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy Senemaker úrhoz intézném a kérdésemet. Az első a Resolution Fund kérdését illeti, hiszen ő ön ezt elutasítja az alapján, hogy semmilyen alap nem lehet elég nagy Eh, ahhoz, hogy álljon a nagybankok versenyét. Ez mit jelent, hogy elfogadná ezt a Resolution Fundot a kisebb bankok számára? Ezt el tudja képzelni, és ha igen, akkor mi lenne a küszöb, a küszöb érték? Hallott-e valamilyen eh, hatástanulmányról, amely megbízható, és amely esetleg segíthetné a végleges döntést ebben a kérdésben? A második kérdésem pedig a Living Will-re vonatkozott. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos megjegyzéseket hallottunk öntől. Értem és látom, hogy a határon átnyúló bankok esetében is nagyon is érvényes a Living Will fontossága. A kérdésem pedig a következő. Ön szerint ezek a kérdések hogyan kapcsolódnak a, a határon átnyúló jelleghez? Az intézményeknek részt kell venniük egy ilyen Living Will előkészítésében, illetve egy utánkövető kérdésként gondolja-e, hogy egy európai szabályozási rendszerre van szükség, különösen a teher megosztás kérdésében elnök. Köszönöm szépen. Először meghallgatjuk uh, az összes kérdést, hiszen már csak negyed óránk van. Tehát uh, Ari Smith következik, aztán Kay, Sven, Portis úr nincs itt, majd José Manuel, és Edmund Szeklőnek kapja meg a szót. Remélem, hogy így mindenki fölkerült a listára. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadóknak is az előadásokat. Azt hiszem, hogy egyensúly mutatkozik a stabilitás és a biztonság kérdésében. Fogyasztóként befektetőként, és hamarosan nyugdíjasként szeretném, hogyha a megtakarításaim valóban pénzt hoznának és megtérülnének. Tehát nem tudom, hogy ha a 100%-os stabilitás nem valósul meg, akkor, akkor mi lesz a megtakarításommal a visszatérül, megtérülésével. Hogyan látja a különböző irányelveket? Összességében milyen képet mutatnak ezek? hiszen szintenként hozunk szabályozást, irányelveket, de aztán a végén lehet, hogy nincs meg a piac, és aztán likviditási problémákba ütközünk. Ami a korai beavatkozás kérdését illeti, jó ötlet tiltani a pénzügyi termékeket? Betiltani ezeket? Ugye Görögország kiváló példa, európai bankok is megpróbálják megmenteni a pénzüket, és aztán spekulációval ö, vádolják őket. Be kéne tiltani ezeket? Vannak olyan termékek, amelyeket ö, tiltani kéne? Be kellene tiltani? Ön, ön szerint ez jó ötlet? Hasznos ez? Vagy esetleg vannak más korai beavatkozási eszközök, amelyekkel ez kiváltható lenne? Az az alap, amelyet javasoltak, nos, Svédországban hatékonynak tűnt ez az alap, a tanulmányok alapján. A 90-es években válság volt, válság sújtotta Svédországot. Most nem tudom, hogy hasznos, hatékony-e ez az alapa, vagy sem. Ez talán túl kicsi, túl kicsik ezek a bankok? Hogyan értékeli ezt? Elnök, köszönöm szépen azt hiszem, hogy egy kicsit más irányba vezetett bennünket. Mindannyian megegyezhetünk abban, hogy nagyon fontos a, pénzügy, a határon átnyúló pénzügyi intézmények helyzete, a fogyasztókat védeni kell minden, minden tagállamban, tehát azt hiszem, hogy a betét garancia eh, rendszerben a konvergencia, a harmonizálás az mindenképpen egy helyes lépés lenne. Egyetértek abban is, hogy, hogy egy egységes szabálykönyvre van ö, szükség, amely minden tagállam ö, számára kötelező, és ez pedig egy jó kiinduló alapot adhat. Azonban szeretném kicsit világosabban látni, hogy miért ö, gondolják azt, hogy tagállamok közötti egyetértési nyilatkozat, tehát a szabályozók és a kormányok között nem elegendő, és inkább ö, konkrét szabályozásra van szükség a határon átnyúló intézmények tekintetében. Hogyha én úgy gondolom, hogy ezek az egyetértési nyilatkozatok nagyon hatásosak, hatékonyak lehetnek. Második kérdésem. A felszámoló ügynökség ö, intézményenként működik-e, tehát működhetne -e inkább intézményi szintén intézményenként, ahelyett, hogy egy központi ügynökséget hoznánk létre illetve meg kell -e vizsgálnunk az egyes országok szerepét az egyes intézményekben. Nem olyan sok intézményről van szó, nem olyan sok intézményről, amely rendszer szintűen fontos. Hogyan lehet tehát ezt megfelelően szabályozni? I have a Nekem egy kérdésem van arra vonatkozóan, hogy egy európai betétbiztosítási alap és a helyi betétbiztosítási alapok között milyen viszony lesz. Hogyan látják önök ezt? Például eh, akkor, amikor eh, helyi vagy csak országos szinten működő bankokkal van probléma. señora presidenta. Yo voy a hacer unas preguntas muy, concretas. En este momento estamos... Köszönöm szépen, egy néhány konkrét kérdést szeretnék feltenni. Pillanatnyilag a pénzügyi felügyeletről beszélünk, annak az architektúrájáról európai szinten. Én most ezen a területen egy adott esetben egy új felelősségről szeretnék beszélni, amely európai szinten keletkezhet. Olyan testületekért felelne, amelyek európai szinten működnek. Ez megfelelne a nemzetközi megállapodásoknak is a nemzetközi stabilitási formok és a nemzetközi valuta alapnak is, és akkor mentesen tudna dolgozni, adott esetben be is tudnák vonni a nemzeti felügyeletek tapasztalatait. Hogyha oda delegálnának valakit, akkor haz otthoni utasításokat kaphatna az illető, és hogy eh, refinanszírozási alapot lehetne létrehozni, amely megfelelne összességében végül is a 20-20-as stratégiának. És az intézményeket ekkor felszólítanák arra, hogy fizessék a kiadásokat legalábbis részben. Egyrészt a betétbiztosítást biztosítanánk ezzel, és a rendszerszerű elemek megmentését lehetne innen finanszírozni. És hogyha nem ment, olyanokról beszélünk, amelyek az egész rendszer összeomlását tennék lehetővé. Ha pedig ez nem elegendő, akkor természetesen állami ö, hitelfelvételét beszélhetnénk, amit úgy jobban terítünk több ország között, és hogyha már ez nem működik, akkor az adófizetőket kéne bevonni. Azt gondolom, hogyha az előzetes gondoskodás működne, hogy előzetesen megállapodjunk feltételekben, még mielőtt az egész elbukik. Tehát előre kéne tudni, hogy hogyan reagálunk. Persze azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos feleket felszólítanak ebben az esetben arra, hogy másokért feleljenek, mások kockázataiért, tehát szórjuk a kockázatot valahogy, terítjük a kockázatot, ez nem mindig ilyen pozitív persze mindenkinek. És még sajnos nem sokára mennem kell egy nemzetközi nőnapi kiállításra kell mennem. Szeretném megkérdezni Schönmaker professzortól, Eh, azokra a bankokra vonatkozóan, hogy vannak túl nagy bankok, amelyeket nem lehet megengedni, hogy megbukjanak, vannak bizonyos javaslatok, a VOGA javaslat, amely elkülönítené a kereskedelmi bankot a befektetési banktól, például nem tudom, hogy ez megoldaná a problémát, a másik pedig a Living Wheels, amelynek értelmében ugye elkülönülne az a része a banknak, amelyet mindenképpen megmentenének, és az a része, amelyet hagynának megbukni adott esetben. Ezzel kapcsolatban e, tudná valami fajta tisztázó jellegű megjegyzést feltenni. Köszönöm szépen. Inkább a rendszerkockázatról beszélnék, nem rendszerszerű intézményekről. Tudnélik, ha ezt a szisztemikus intézményt nevezzük, és um, ez koncepció szintjén problémás, és uh, azt gondolom éppen azért, hogy meg kéne állapodni a fogalmakban is. Struktúra, szerkezetváltásról beszélünk, a válságkezelés során, de persze mind külön folyamat. Persze lehetnek szerkezetváltási folyamatos. Minden esetre figyelembe kell itt venni, hogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy a különböző hatáskörök egymásra torlódnak. Ugye első lépésben fellépünk a válság ellen, aztán persze vannak különböző mélységű elemi a válságnak, és később is fel kell lépni. Ez azt jelenti, hogy nemzeti szinten is fel lehetne osztani a feladatokat. Tehát ha itt egy intézményi szerkezetváltási alapról beszélünk, vagy állami szerepvállalásról, külön-külön mint működik, de ezeket különbözőképpen lehet látni. Minden esetre a nagy kérdés a végén az lesz, hogy ki fizet és azt tisztázni kell, vagyis a pénzügyi rendszer vállalja a saját kockázatait lehetőleg. Ezt kéne eldönteni. Vagyis, hogyha az egész ágazat befizet, tehát hogyha valaki befizet a pénzügyi ágazatba, akkor valamikor kapja is vissza a pénzét. És azt gondolom, hogy a jelenlegi válságból ez a tanulság, minden egyes támogatás, ami a stabilizáció irányába mutat ebben az ágazatban, azt valamikor vissza kell kapni onnan. Köszönöm szépen, túl sok időnk nincsen. Tehát szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ma délután a Nemzeti Parlament parlamentekkel tartjuk a közös meghallgatást, ezért mindenkinek a helye, mindenki máshol találja meg a helyét és azt hiszem, hogy most pedig az előadóknak adnám meg a szót, talán fordított sorrendbe, Ájárdi asszonynak először. Szeretnék én is választ adni a, a kérdésre. Szerintem nincs olyan rendszer, ami, ami nulla kudarcot, nulla kockázatot hordoz magával. Bármit is teszünk, bármilyen szabályzást vezetünk be, amely 100%-os pénzügyi stabilitást szeretne biztosítani, ez sosem valósulhat meg. Nagyon fontos az is, hogy bizonyos kockázat benn maradjon a rendszerben, hiszen hiszen így lehet a növekedést megvalósítani. Eljutunk egy olyan határhoz, ahol fölhalmozódik a kockázat a spekuláció miatt, illetve más toxikus termékek miatt, amelyek jelen vannak a piacon, és egyre inkább fontosak lettek az elmúlt években, akkor vannak olyan jelzések, amelyekre oda kell figyelni a szabályozóknak, és azt kell mondaniuk, hogy halmozódik, fölhalmozódik a kockázat, és valamit tennünk kell. Lehet, hogy átmenetileg be kell tiltani egy-egy terméket, lehet, hogy ez, ez jó megoldás lenne, bár én alapvetően ellenzem a pénzügyi termékek betiltását, szerintem ez, ez nem hatékony, hiszen így a piac nem szűrheti ki a jó és a rossz dolgokat. Ami pedig a felszámolási alapot illeti, illetve azt a kérdést, hogy ki fogja majd ennek a terhét állni, hogyha ezek a költségek a pénzügyi ágazat viseli, akkor lehet, hogy, hogy végül is a végfelhasználóknak kell majd állnia ezeket a költségeket, tehát ez lesz a végkövetkezménye lehet, hogy nem mindig ezt a helyzetet tapasztaljuk, viszont a válságot követően bizonyos termékek ára növekedett. Valamilyen megoldást kell találni az ágazaton belül, közösen az állammal, amely lehetővé tenné, hogy a nemzeti kormányok egymással megoszták, illetve az ágazattal közösen megosztják ezeket a terheket. Köszönöm. Thank you. Um, the first question was... Köszönöm. Az első kérdés ugye a Resolution Fundról szólt, és hogy nem elég ez a nagybankoknak, akkor mégis csináljunk-e ilyet a kisbankoknak? Nos nem, mert a kisbankok, hogyha nem rendszerfontosságúak, nem is kell őket megmenteni. Tehát azért a piaci fegyelmet hangsúlyoznám itt. Eh, ha egy kis bank megbukik, Eh, akkor a betétbiztosítási alapnak kell elég erősnek lennie ahhoz, hogy eh, a kártalanítsa a betéteseket. Tehát a betétbiztosítási alap az első, és aztán jön a resolution alap. Eh, természetesen a válság után nagyon vonzó ötlet lenne azt mondani, hogy mindenki fizessen be egy alapba, de én azt gondolom, hogy a válságkezelés egy kormányzati feladat, és ezért van a kormánynak költségvetése.